Chers collègues, nous allons... Kedves kollégák, elkezdjük a munkát. Mes chers collègues, Kedves kollégák, április 7-én pénteken új terrortámadást követtek el az egyik nagy és szép fővárosunkban, Európában, Stockholmban. Egy kamionnal legázolt négy embert, és 15 embert ö, pedig sérülésekhez juttatott az elkövető, ez egy barbár tett, és mélységes szomorúságomat szeretném tolmácsolni. két héttel a londoni terrortámadás után egy perc felállással, némasággal adózunk svéd barátaink veszteségének. Je vous remercie. Köszönöm. L'ordre du jour peut être adopté. A napi rendi pontokat elfogadhatjuk, hogyha nincs ellenvetésük. Nincsen ellenvetés, úgyhogy a napi rendet ezzel elfogadottnak veszem. Elnöki közlemények. Kedves kollégák! Amikor utazom, képviselem önöket, és a miniszterek tanácsa ülése alkalmával Máltán jártam, és szeretnék visszajelzést adni az informális miniszterek tanácsának a történéseiről, ami március 28-án, illetve 25-én történt, és itt ül mellettem az életékes kollégám. Két valettai nyilatkozat az országúti közlekedés és a tengeri közlekedés biztonságáról született meg ott, illetve megvitattuk. Akkor, amikor hozzászóltam, akkor határozottan kiálltam a közlekedési szakbizottság, illetve az európai érdekek mellett minisztereinkkel szemben, akik tudva levőleg a közúti biztonság, illetve tengeri közlekedés eh, területén egyértelműen nemzeti, illetve európai álláspont között eh, váltakozó álláspontot képviseltek. A közúti biztonság komoly ügy, ami minden európai polgárt érint emlékeztetnék néhány számra, nagyjából 25 ezer, 26 ezer minden évben a, a halottak száma közúti balesetekben. És ezért fontos, hogy folyamatosan növeljük a közútak biztonságát, hogy az úthasználóknak ne kelljen félniük. Teljes meggyőződésem, hogy európai szinten kezelendő kérdésről van szó, és alapvető nem csak a helyes gyakorlatok cseréje, hanem a szabályok harmonizációja is, mégpedig európai szinten. Emlékeztettem arra Máltán, hogy az Európai Parlament, illetve konkrétan a szakbizottságunk már számos állásfoglalást fogadott el a közúti biztonságról, illetve a tengeri közlekedésről, hajózásról. És a jövőbeni TRAN üléseinken még ki is fogunk térni erre a témára. Jean Todd képvisel bennünket az ENSZ-ben ebben a témában, és nemrégiben Máltán egy impozáns beszéd keretében mutatta be a helyzetet. A TRAN szakbizottság a közúti csomag vitája során kiemelt hangsúlyt adott a közutak biztonságának. Nos, ennyiben szerettem volna beszámolni. A két nyilatkozatról a miniszterek tanácsa eredményeképpen. És ezt jegyzik az állam és kormányfők is, illetve a jogalkotási kezdeményezések között holnap fogunk részletesebben szólni a közúti közlekedés biztonságáról. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, és most kezdődjék a közös vitánk minden további nélkül, elsőként az európai ipar digitalizálása, illetve a, az 1025 per 2012-es rendelet alkalmazása az ITRE és az IMCO részvételével. Tedicska úr az illetékes, akit szeretettel köszöntök, az árnyék előadók szintén, hogyha szeretnének hozzászólni, akkor megadom erre a lehetőséget a vita végén, illetve a bizottság képviselőjének is, hogy ismertesse velünk az Európai Bizottság álláspontját. Először, tehát Teliska úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a két véleményt egyben szeretném tárgyalni, hiszen közös vitát tartunk. És ez tükrözi az eddig elvégzett munkánkat. Engedje meg, elnök asszony, hogy ne ismételjem meg az eddig elhangzottakat, illetve amiket már elmondtam a februári vita alkalmával. Röviden csak annyit, hogy a kompromisszumos módosítókat hogyan alakítottuk ki az árnyék előadókkal, illetve felhívom majd a figyelmet néhány módosításra. Nagyon szépen köszönöm a munkát, és ezt a legnagyobb őszintességgel mondom, minden árnyék előadónak, akivel együttműködtünk, nagyon konstruktívan tudtunk együtt dolgozni, és 200 módosítóval egy órában sikerült az árnyék előadókkal a két véleményt leegyeztetni, ami nagyon szokatlan és erősen konstruktív. Nagyra értékelem. Nem tudom képzelni, hogy egyes kollégák csalódottak, mert nem hosszú lehetőséglistával érkeztünk. És ez szándékosan van így. Már is messze több vélemény és jelentés született korábban, hogyha ezeknek az összes lehetőségét úgymond listáznánk, akkor az a végtelenbe nyúlna, illetve a múlt századra visszamenőleg tárgyalhatnánk a különböző lehetőségekről az autók közlekedésével kapcsolatban. El se jutnánk az infrastruktúráig, tehát hogy optimalizáljuk egy kicsit a munkánkat, a legfontosabb témákat kell kiemelni, illetve nem hasznos megismételni, hogy milyen különböző lehetőségek merülnek fel a munkánk hátterében. Három kérdéskört szeretnék kiemelni, három plusz egyet, de három jelenik meg a véleményekben. És széleskörű módosítást tükröznek ezek az első tervezethez képest. Először is a KKV-k és a startupok bevonása, az induló vállalkozások bevonása. Ez most már nem egy kompromisszumban visszaköszön, és az derül ki belőlük, hogy a KKV-k, illetve a az induló vállalkozások előfigyelmet kapnak. Aztán az idegenforgalom a másik terület, a turizmus és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon túl szélesebb értelemben a turizmus és a közlekedés összefüggései is szerepelnek, és a digitalizáció itt számos lehetőséget tartogat. Az ágazat szempontjából ezek vonzó lehetőségek, és ezek is megfelelő figyelmet kaptak. A harmadik terület a munkahelyteremtés, illetve a szociális dimenzió témaköre. Egyes benyújtott módosítókhoz képest, illetve egyes kollégák talán olyan benyomást alakíthattak ki, hogy ezek a megfogalmazások pozitív nyelvezettel készültek. Sőt, felvetődhet még az a kérdés is, hogy leállítjuk a digitalizálást, vagy a digitalizálás munkahelyeket szüntet meg, mert akkor már ma véget kell neki vetni. Ezzel szemben úgy látjuk, hogy a középpontba olyan szakpolitikák és eszközök kell, hogy kerüljenek, amelyek a munkahelyüket elveszítő emberek helyzetét javítják. Tehát pozitívabban szemléljük ezt a területet. Nem kell részletesen időznöm, azt gondolom a finanszírozási ügyeken, hiszen ezek részben rendelkezésre állnak, részben jövőbeni lehetőségek. Az infrastruktúra, beruházások háttere egy olyan ügy, amelynek a részleteivel eddig még nem foglalkoztunk, hanem inkább az elérhető erőforrások optimális felhasználásával foglalkoztunk. Van egy olyan elem, hölgyeim és uraim, ami a véleményekben nem szerepel, viszont rendkívül legitim, a kiberbiztonság ügye. Hiszen minél digitálisabb a közlekedés, minél automatizáltabb, annál kockázatosabb ebben az értelemben. De nem ezt tartjuk a megfelelő helynek és időpontnak ahhoz, hogy részletekbe menjünk. Mert az Európai Bizottság említette, hogy egy adott ponton a biztonsági, illetve kiberbiztonsági ügyekkel is foglalkoznunk kell a, a közlekedési ajánlások alapján, tehát erre visszatérünk. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ennyit szerettem volna röviden kiemelni a februári vitában elhangzottakon kívül. Tehát a kompromisszumos módosítók nagy eredményt jelentenek, és még egyszer köszönöm az árnyék előadóknak az együttműködést. Köszönöm szépen. Telicska úr, Verkünen asszonyi a szó, parancsoljon. Thank you, Madam Chairman, and thank you for our... Köszönöm, tisztelt elnök asszony, és köszönet Telicska úrnak, az előadónak és az összes árnyék jelentés készítőnek a munkát. Úgy gondolom, nagyon jó légkörben folytak az ülések, nagyon hatékonyak voltunk, ahogy az előadó is már említette, és azt gondolom, hogy rendkívül koherens, kiegyensúlyozott véleményt sikerült kialakítani. Úgyhogy szeretnék mindenkinek ezért köszönetet mondani. Ugyanis a néppárt részéről úgy látjuk, hogy a digitalizálás felgyorsítása az iparban alapvetően fontos, a munkahelyteremtés és a növekedés szempontjából Európában. Ez persze minden ágazatra igaz, beleértve a közlekedést, az idegenforgalmat. Úgy látjuk, hogy a digitalizálás nagyon sok új lehetőséget biztosít az európai közlekedési ágazat teljesítményének felgyorsítására. Ezen kívül gazdaságosabb, hatékonyabb közlekedési szolgáltatásokhoz vezet és fenntarthatóbb megoldásokhoz. Ezért fontosnak tartjuk, hogy véleményükben ilyen pozitívan álljunk a digitalizálás felé. Tudom, hogy nagyon sokan aggódnak a digitalizálás miatt, attól tartanak, hogy emiatt sokan elveszítik a munkahelyüket. De úgy gondoljuk, hogy ez új munkahelyek teremtésének forrása is, ez pedig azt jelenti, hogy a munkaerőnek fel kell készülni erre, be kell fektetnünk a készségek fejlesztésébe, a digitalizálásba. Nagyon fontos, hogy Európában próbáljunk meg vezető szerepet betölteni ezen a területen. Véleményünk szerint tehát kiegyensúlyozott, pozitív a dokumentum ebből a szempontból. Engedjenek meg néhány szót a normákról. Azt hiszem az előadó már a közös normákról beszélt. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos területeken lehet az európai nagy piacon a digitalizás eredményeit kiaknázni. Fontos, hogy a normákért küzdjünk Európában, amelyeket a világ szintű normákba is bevehetünk, mivel a szabványosítás, új mobilizációs szolgáltatások, innovációk felé vezet a közlekedés terén. A néppárt szerint a közlekedési bizottság rendkívül koherens, kiegyensúlyozott módon közelíti meg a szabványokat, a szabványosítást. Ezért szeretnék Pável Telicskának, az előadónak ezért is köszönetet mondani, illetve az jelentés készítőknek. Úgy gondolom, nagyon hatékonyan dolgoztunk, illetve a felelős szakbizottságok is remélhetőleg figyelembe veszik azt, amit a véleménybe foglaltunk. Néha azonban az időzítés miatt nehéz, mert előfordul, hogy egyszerre készülnek a kompromisszumos módosító javaslatok a felelős bizottságban és a mi bizottságunkban is. Úgyhogy nehéz így befolyásolni a dolgok alakulását. Talán ez a húsvéti szünetnek is köszönhető, de minden esetre köszönet mindenkinek ezért a nagyon jó együttműködését. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Most Olyi úri a szó parancsoljon. Tisztelt bizottság, kedves Telicska képviselő úr, egy nagyon izgalmas munkán vagyunk túl, és a tanulsága az, hogy amikor a jövőről kell beszéljünk, akkor a különböző pártcsaládok delegáltjai, szakértői, képviselői tudnak értelmes párbeszédet folytatni ebben a parlamentben az európai kihívásokról. Egyetértek azzal, Telicska úr többször elmondta, hogy egy új ipari forradalom kellős közepén vagyunk, és hogyha visszaemlékezünk a korábbi ipari forradalmakra, akkor tudhatjuk, hogy az nem csak egy-egy szakmát érintett, hanem teljes társadalmakat, változtatott meg, az élet minden területére beette magát az, ipari, az újipari technológiáknak a világa, és változtatott meg szokásokat, struktúrákat. Éppen ezért fontos, hogy itt az Európai Unióban felelősen gondolkodjunk a kérdésről, és Tericska úr vezetésével a mostani jelentéstervezet ennek egy jó példája. Én különösen Támogattam, javasoltam, nyomtam a turizmus kérdését. Köszönöm, hogy Telicska úr ebben befogadó volt. Külön megemlékeztünk a kreatív iparágakról, amelyek fontosak lehetnek itt az Európai Unióban mindannyiunk számára. Összességében tehát elmondható, hogy kifejezetten pozitív, jó anyag született. A szabványokkal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy egyszerű és világos szabványrendszerre van szükség, amely jól használható a nemzetközi környezetben, és egy olyan üzleti környezetet teremt, amely az e-kereskedelem, e-ügyintézés segítségével csökkenti az adminisztrációs terheket. Mind a közlekedésben, mind a turizmusban tehát fontos, már-már nélkülözhetetlen, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyel felkészülünk az új ipari forradalomra, a digitalizációra. Az SND minden kompromisszumos javaslatot támogat, megvoltak a viták a saját szakmai műhelyeinkbe, így aztán köszönöm a saját SND-s kollégáimnak is, és a többi Shadow Reportőrnek és Telicska úrnak különösen a munkát. Köszönöm szépen, örömmel venném, hogyha újból tudnánk hasonló kérdésekről szót váltani. Merci beaucoup. Monsieur n'étant pas Köszönöm szépen, Zillő úr nincs itt. Killanen asszony parancsoljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos raportőri Telicka. Köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Talicska úrnak. Kiváló volt az együttműködés közöttünk. Úgyhogy nagyon könnyű egyetérteni önnel, mint árnyékjelentés készítő. A szabványosítás, illetve az európai ipar gyors digitalizása, úgy gondolom azok a dolgok, amikre rendkívüli mértékben szükségünk van. A vélemény ezt hangsúlyozza, nagyon fontos, hogy ez beinduljon, és agilis idegenforgalmi ágazat kísérje mindezt. Ami engem illet, a jelentés készítése során azt tartottam fontosnak, hogy az információ egyre fontosabb a különböző közlekedési rendszerek tervezése során. Ugyanis támogatnunk kell a szabad információhoz való hozzáférést, amennyire csak lehet. Nagyon fontos a mesterséges intelligencia támogatása, illetve a különböző interfészek kapcsolódása, a megfelelő adattárolás, és az európai jogalkotás szintjén meg kell vizsgálnunk, hogy mi tudja előmozdítani ennek megfelelő fejlődését. Segítenünk kell a KKV-k digitalizálását is. Nos, ami a KKV-kat illeti, nagyon fontos, hogy hozzáférjenek megfelelő finanszírozáshoz. Ugyanis nagyon sok EU szintű eszköz hozzáférhetősége rendkívül bonyolult folyamatok eredménye. Főleg a KKV-k számára nagyon nehéz ez. Köszönöm. A zöldek következnek. Taylor úr, parancsoljon. Uh, well, thank you very much, Chair. Um... Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nem én vagyok a hölgy, nyilván észrevették, eh, de mindenképpen elküldte az üzenetét az európai ipar digitalizását, illetően a következőt mondja. Óriási kihívások, de lehetőségek is találhatók, főleg a közlekedés terén. Telicska úr szövege bizonyos kérdésekkel, problémákkal, kihívásokkal foglalkozik is. Nagy örömmel találta meg a egyes módosít indítványait a kihívások terén a digitalizálás ter- kapcsolatában, amely a fenntarthatósággal is foglalkozik. Ami az európai szabványokat illeti, és az előszóró véleményt. Úgy gondolja, hogy nagyon jó, kiegyensúlyozott a kompromisszumos szöveg, és örömmel találta egyes módosítványai, indítványait itt. Főleg az éghajlatváltozás, az idegenforgalom, a, ö, és még egy-két terület vonatkozásában. Úgyhogy nagyon köszönöm, ö, és örömmel támogatom mindkét jelentést. Köszönöm szépen. Elnök Köszönöm szépen, Taylor úr. Nem kevertem önt össze Evans asszonynal. Eljutó asszony parancsoljon az EFDD nevében. Ah, Amatú, Ó, bocsánat, elnézést kérek, Amatú asszony következik, parancsoljon. Nincs itt? Az EFDD hozzá szeretne szólni? A kolléganőm nincs itt, és nem hagyott hátra semmilyen előadandó véleményt sem. Köszönöm. Elnök. Jó, köszönöm, akkor folytatjuk. Finn Vandenkamp úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Csak vissza szeretnék térni arra, amit kollégám Henne Virkó nem vetett fel. Egy kicsit idegesít az a tény, hogy itt véleményeket fogalmazunk meg, és bizonyos területen a munka már véget ért. Úgy gondolom, hogy ez nem igazán demokratikus megközelítés a dolgoknak, sőt, egyáltalán nem kielégítő. Azt hiszem, a koordinátorok ülésén visszatérnék még erre, mert nagyon fontos, hogy megállapodjunk bizonyos határidőkben, ami a munkánkat illeti, mert egyébként rendkívüli csalódást okoz, hogy a felelős szakbizottság már befejezte a munkáját, mire mi elkezdjük. Köszönöm szépen, Wim van den Kompur, de az, hogy parancsoljon. Igen, köszönöm, tisztelt elnök asszony, köszönet az előadónak, az árnyék jelentéskészítőknek a végzett munkáért, én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az idegenforgalmi kérdéseket bevonták ebbe a témába, mert általában ezekről elfeledkeznek. Úgyhogy a digitalizálás és egyéb témák vonatkozásában tényleg ide tartozik hozzánk ez a terület, és jó lenne eredményeket felmutatni. Egy-két tartalmi kérdésre szeretném felhívni a figyelmet, mert szeretnénk pontosítani azt, hogy mi a helyzet a az forgalom terén az kreatív iparágakkal, ez nagyon fontos ebben a véleményben is, illetve figyelembe véve azt a tényt, hogy a szabványosítás megfelelő-e az új technológiáknak. Nem szabad elfeledkezni erről, nem csak a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, hanem a jövőt tekintve is. Ez az IMCO kompetenciája, úgyhogy úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni annak szükségességét, hogy védeni kell a fogyasztókat, ami a utazáskor felhasznált jegyeket is illeti. Ugyanis a fogyasztóknak szükségük van az átláthatóságra, a különböző közlekedési eszközök interoperabilitására. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Demonte asszony, és már is a bizottsághoz fordulok. Kollégáim véleménye alapján és az árnyék jelentés készítő véleménye alapján, akik Telicska úr munkáját rendkívül hatékonynak ítélték, főleg az említett célkitűzések tükrében a technológiai, a digitális forradalom tükrében hogyan lehet a különböző közlekedési eszközök, rendszerek megfelelő alkalmazkodását biztosítani, és főleg a jogalkotás terén mi történik, mert Demonte asszony a digitális platformokról is beszélt, ez rendkívül fontos különböző tagállamokban, de eléggé komplikáltnak is tűnik. Kollégáim kérdéseire szeretném először a választ, és itt González úrnak adom meg a szót. Kérem, jelezze, ha itt van, tegye fel a kezét. Itt van? Itt van. Jó, akkor üdvözlöm Önt, parancsoljon. Öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. ilyen González vagyok, a Connect főigazgatóság nevében, de nem tudom, hogy minden kérdésre tudok-e majd válaszolni. Először is köszönetet szeretnék mondani a tisztelt képviselőknek, főleg az előadónak és árnyékjelentés jelentéskészítőknek, hogy az európai ipar digitalizálásának a közlekedése vonatkozó aspektusairól beszéltek, és főleg a szabványosításról. Nagyon fontos ez a vélemény, ezek a vélemények. Korábban csak az automata gépjárművekre koncentráltak, úgyhogy szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy ezen kezdeményezés kapcsán nem csak erre koncentrálnak, hanem szélesebb spektrumokra is, a digitalizációra, a digitális innovációra, illetve a közlekedés más területeire is. Az európai iparág digitalizása, és ez a kezdeményezés a digitalizást kívánja elő segíteni nagyon sok területen, a különböző iparágakban, a különböző szolgáltatások előnyére. Így új, innovatív üzleti modellt lehet majd az európai iparágak számára javasolni, hogy ennek köszönhetően az európai ipar jobb helyet fogalhasson a világszerte, munkahelyeket teremthessen, versenyképes legyen. Így az összekapcsolódás egyik legfontosabb rész, a Connecting Europe. Úgy hiszük, az európai ipar képviselői ki is tudják majd használni ennek lehetőségeit. Úgy tűnik nagyon sokan vélekednek így, 27 tagállam és más EFTA országok is aláírták ezt a megállapodást. Ez az automata gépjárművekhez kapcsolódik elsősorban, illetve a szabványosításhoz. Úgy gondolom, hogy nem csak ezt kell szem előtt tartani, hanem a közlekedés más aspektusait is. Ami a javaslatunkat illeti, úgy gondolom, az előadó által említett irányba mutat. A teremtés, a pozitív megoldások szempontjából. Csak annyit szeretnék még elmondani. Ahogy elmondtam, az idegenforgalom nagyon fontos az Európai Unióban, de a, az ipar digitalizása nagyon sok más területet is érint, nyilván ideértve az idegenforgalmat is. Ami a szabványokkal kapcsolatos megjegyzéseket illeti, mi is meg tudjuk erősíteni azt, hogy az automata e, gépjárművek e, terén is támogattuk ezeket a törekvéseket, most is így fogunk eljárni, a kibér biztonság terén is nagyon fontos ez, nevezesen, hogy biztosítsuk a bizalmat az ilyen jellegű gépjárművek használata esetén. Köszönöm. Köszönöm szépen González úr az Európai Bizottság véleményét. Fény Van der Kamp úr, csak hogy tájékoztassam önt még akkor is, hogyha lesz majd a koordinátorok ülésén alkalom erről beszélni. Az ikrében a szavazásra április 24-én kerül sor, tehát két hét múlva. Imkóban, egy, az Imkóban egyébként elnapolták a szavazást májusra. Úgyhogy itt lesz még időnk ezzel a témával foglalkozni, és főleg az előadó számára, hogy az ITRE és az IMKO jelentésekre valamilyen hatást gyakorolhasson. Telicska úr, ezzel vissza is adom önnek a szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is nagyon nagyra értékelem, hogy az Európai Bizottság megerősít minket arról, hogy az automatizált kapcsolt közlekedés nem csak önmagában, hanem szélesebb körben kerül terítékre, ez megerősít minket és megnyugtat minket. Ami viszont az idegenforgalmat illeti, nem tudom, eléggé világosan fogalmaztam-e, amikor azt szerettem volna mondani, hogy a két terület összekapcsolódik, de azért apró különbségek vannak. Kibérbiztonság, Itt csak egy módosító volt, az 57-es, amit én fogalmaztam meg, de nagyon örülök, hogy tulajdonképpen a kollégák teljes mértékben támogatnak mindkét vélemény, illetve a kompromisszumos módosító indítvány terén. Egyetlen egyről kell csak külön szavazni, mint módosítóról. Köszönöm. Köszönöm, Tanicska úr el szeretném mondani, hogy holnap 9 órakor szavazunk erről a véleményről. Remélem, hogy mindenki feljegyezte ezt a naptárjába. Köszönöm, köszönöm szépen. Következik a következő pont. Bilbao asszony következik a személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról aztán az árnyékjelentés készítők következnek, és természetesen az Európai Bizottság, hogy a felvetett kérdésekre válaszolhassanak. Bilbao asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! A múlt héten Strasbourgban volt egy árnyék találkozó, ahol öt kompromisszumot mutattunk be. Négy ezek közül az adatvédelemmel függ össze, illetve egy olyan kéréssel, amivel a Libe fordult hozzánk, illetve hogy pontosabban fogalmazok, egy néppárti képviselő kéréséről van szó. Itt arról van szó, hogy mi történik akkor, hogyha valamely információ eltűnik, elvész. A közvetlenül, illetve automatikusan szó betűzése a szövegbe. Ez volt a kérés tárgya, Beszéltünk, egyeztettünk a jogásznyelvészekkel, és arra jutottunk, hogy az információnak automatikusan el kell tűnnie, meg kell szűnnie, anélkül, hogy bármi nemű szükséges késedelemre kerülne sor. A Libe szakbizottsággal és az érintett néppárti képviselővel tehát erre a kompromisszumra jutottunk. Aztán van egy további módosító, amely az állampolgárság figyelembevételére vonatkozik, mégpedig önkéntes alapon. Hogyha az állampolgárság bekerül a begyűjtött adatok közé, akkor ez megkönnyíti a családtagok azonosítását, illetve a mentőakciót, hogyha erre szükség van, valamint mindazon intézkedéseket is megkönnyíti, amelyekre egy baleset után szükség lehet. Ennyit szerettem volna lényegében elmondani. Az ányék jelentéstevői ülésen erre jutottunk. A frakciók ezeket a módosításokat juttatták el hozzánk. Ott konszenzusra jutottunk, de szeretném megtudni, hogy itt is egyet tudunk-e érteni mindebben. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Montero asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kiváló volt az együttműködés mindenkivel, és ahogy Bilbao asszony is mondta, 86 ö, módosítót nyújtottak be, 5 kompromisszum született. Ami az elektronikus rendszert illeti, ki kellene próbálni a különböző tagállamokban, így nagyobb lenne a rugalmasság, főleg a kis ö, szolgáltatók számára. Ami a jövőt illeti, nyilván ö, a tagállamoknak kell eldönteni, hogy mi legyen a megoldás, de még egyelőre nem tudjuk konkrétizálni. Aztán a 68-as módosító, amit én adtam be, a rövid távú utazásra vonatkozik. Ez, hogyha van valamilyen derogáció, ezen információ nyújtását illetően, ez attól függ, hogy hány óra hosszáig tart ez az utazás. Aztán ezen esetekben nagyon fontos a rugalmasság. Ami a 10 perc módosítást illeti, az információ küldést illetően. Erről nagy vita volt. Nyilván itt eh, az utasok biztonsága fontos tényező, eh, de eh, az üzemeltetőket is érinti, mert nagyon fontos, hogy a megfelelő időben és korrekt módon továbbítsák az információt, mert még ha digitális automatikus rendszert használunk is, oda kell figyelni a hibákra, amelyeknek először is utána kell nézni a hiba forrásokra, mielőtt tovább küldenénk ezt az információt. Én 24 hónapot javasolnék a 85-ös módosítónak megfelelően az átvételt illetően a tagállamokban. És ahogy említettem, öt pozitív kompromisszum született, de rendkívül pozitívan tekintek az egész szövegre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Újhelyi úr. Tisztelt Bizottság, én is szeretném megköszönni képviselő asszonynak a véleményt, Ragyogóan dolgoztunk együtt, illetve kollégáink Számos esetben tudtak egyeztetni a, a folyamatban. Egyetértek vele abban, hogy a párhuzamosságokat meg kell szüntetni, hatékony utasregisztrációra van szükség, és ezért támogatom azt a javaslatot, hogy pontosan meg kell határozni, hogy kinek kell az egyablakos rendszeren, és kinek kell az automatikus azonosítási rendszeren keresztül elküldeni az adatokat hosszan ismételhetnénk az eddig szóba került szakmai kérdéseket. Összességében azt szeretném mondani az SZND nevében, hogy mindhárom kompromisszum elfogadását javasoljuk, és mi támogatni fogjuk. Köszönjük szépen képviselő asszony a munkát. Merci beaucoup. Kilonen. Köszönöm szépen, Kilonen asszony. Ja, Köszönöm szépen. Köszönet illeti a jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőket is. Nagyon jó és konstruktív volt az együttműködés. Különösen örülök azoknak a módosításoknak, amelyek az adatvédelemre vonatkoznak, a kötelezően begyűjtendő információkra valamint arra, hogy bizonyos közlekedési eszközök esetében azért disztingválni tudjunk, ezáltal intelligensebbé válik a rendszer, és megkönnyíti az üzemeltetők dolgát a szigetvilágban például. Köszönöm szépen, Taylor úr. Well, thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is Bilbao asszony munkáját. Ott voltam múlt héten Strasbourgban az árnyék jelentéstevői találkozón, és a zöldek részéről örömmel jelenthetem, hogy az összes kompromisszumot támogatni tudjuk, amelyről megállapodtunk, amelyekről megállapodtunk Strasbourgban is. A jelentésben számunkra az egyik legfontosabb elem az volt, hogy biztosítsuk az adatvédelmet az utazó, utasok szempontjából. Benyújtottunk egy módosítót, amelyel azt kívánjuk biztosítani, hogy az adatokat csak arra lehessen felhasználni, hogy a biztonságot szavatolják, illetve csak is a jelenlegi EU-s szabályoknak megfelelően lehessen azokat felhasználni. Nagyon örülök ennek, tehát, és a szavazás során mindenképpen támogatni fogjuk a jelentést. Köszönöm szépen, Taylor úr. Most pedig megadom az Európai Bizottság képviselőjének Konsenszká asszonyt szeretettel köszöntöm a MOVE főigazgatóságtól. Köszöntjük itt a szakbizottságban, és megadom ennek a... Much, Madam Chair, for Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer üdvözlök mindenkit, és először is szeretném megköszönni a jelentéstevő és az összes árnyék jelentéstevő rendkívül intenzív munkáját ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Üdvözöljük azt, amit tettek a dosszié kapcsán ez ideig, Röviden reagálnék arra, ami elhangzott az imént. Szólnék én is néhány szót azokról a kompromisszumos módosítókról, amelyek az adatvédelmet firtatják, illetve az adatok kezelését. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy mielőbb tisztázzuk az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket. Emellett annak is örültünk, amit többen önök közül elmondtak, és ami megfogalmazódott az egyik módosítóban is nevezetesen, hogy támogatni kell a modern kommunikációs eszközöket, a valettai miniszteri tanácsi találkozóra szeretném ehelyütt felhívni a figyelmet, illetve az ott született megállapodásra. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az új elektronikai rendszerek felhasználása a tengeri közlekedésben begyűjtendő adatok kezelésére mindenképpen fontos lépés. Üdvözöljük az adatszolgáltatás határidejének lerövidülését is. Úgy véljük mindenképpen biztosítani kell, hogy mielőbb eljutassák a megfelelő adatokat a megfelelő helyre, de persze egy megfelelő egyensúlyra is szükség van. Nevezetesen, hogy biztosítani tudjuk, hogy az adatok pontosak. Talán még egy megjegyzést tennék, ha megengedik. Kilönen asszony és Taylor úr is beszélt a személyes adatok kérdéséről. Nagyon fontosnak tartom, hogy a személyes adatok kezelése teljes mértékben megfeleljen az Európai Unió jogszabályainak a személyes adatok védelmét illetően. Ezek a szabályok ebben az esetben is természetesen érvényesek, és persze megértjük, hogy az Európai Parlament szempontjából ez mindig nagyon érzékeny kérdés, úgyhogy támogatjuk, illetve örülünk a vonatkozó módosítóknak és Várjuk természetesen az együttműködést önökkel és a tanácssal a következő szakaszban is, amelyek során véglegesítjük az utasok biztonságára vonatkozó csomagot, nagyon konstruktív módon közelítették meg e szakbizottság tagjai ezt a témát eddig is, úgyhogy optimista vagyok az jövőt illetően is. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Kopsinszka asszony. Harmadszorra már csak sikerül helyesen kimondani. Bilbao asszonynak, az előadónak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm minden frakciónak az együttműködést, amely rendkívül konstruktív és pozitív volt. És természetesen szeretném megköszönni az összes munkatársnak, aki részt vett a munkában, és aki lehetővé tette, hogy egy rendkívül jó minőségű jelentés szülessen. Nem beszéltem részletesen az összes módosítóról, mert ezeket már megbeszéltük az árnyék jelentéstevői üléseken, csak a kompromisszumokról szóltam eddig. Most azonban röviden reagálnék arra, amit az Európai Bizottság mondott. A 17-es, 18-as módosítókat visszavonjuk, már elmondtuk korábban, hogy ez miért van így. Rövidebb határidőt szerettünk volna, mint ami a bizottsági javaslatban szerepel, azonban végül meggyőzött bennünket a bizottság arról, hogy a három hónap is elegendő, hiszen hogyha három hónap alatt nem sikerül a nyitott kérdéseket tisztázni, akkor más módon kell eljárni, más formában kell a kérdést rendezni. Egy szerettem volna magyarázatként elmondani. Még egyszer köszönöm mindenkinek a munkát, köszönöm a kompromisszumokat is. Beszéltünk az információk továbbításának határidejéről. Hogyha automatikusan, közvetlenül begyűjtött információkról beszélünk, akkor azt hiszem túlzó 30 perces időkeret, mert sok esetben csak egy órás utazásról beszélünk, így ilyen esetben túl, túlzottnak tartjuk a 30 perces határidőt, Beszéltünk arról az árnyék jelentéstevőkkel, hogy talán a 10 perc jobb lenne, de voltak olyan frakciók, amelyek számára 10 perc túl kevésnek bizonyult. Tehát a 10 perc túl kevés, a 30 perc túl hosszú, reméljük, hogy a frakcióknak sikerül egy megfelelő megoldásban megállapodniuk. Egyébként köszönöm mindenkinek, biztos vagyok abban, hogy a jelentés nagyon jó lesz. Mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ide. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Emlékeztetnék, hogy holnap 9-től szavazunk, és most áttérünk a hatos napi rendi pontra a közlekedő roró kompajok és gyors járatú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere. Riké úrnak adom meg először a szót az előadónak, aztán az árnyék előadóknak és az Európai Bizottság képviselőjét kérem majd, hogy válaszoljanak felvetett kérdésekre. Riké úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az árnyék előadóknak az együttműködést. A bizottság programja keretében dolgoztunk. A hatékonyabb szabályozás és jogalkotás keretében az irányelv átdolgozásáról van szó, amely hatályon kívül helyezi a hatályos irányelvet. Tehát ez egy technikai eljárás, és az indokolja a munkát, hogy a komphajók és gyorsjáratú vízi járművek biztonságos üzemeltetése, ennek az ellenőrzése szükséges, és annál inkább, hogy tudjuk, hogy ezeknek a hajóknak a szállító feladata, illetve a rakománya felvet különböző kockázatokat és nehézségeket. Különböző drámák történtek Svédországban, például nem túl régen, illetve Dél-Koreában drámai baleset, tehát minden esetben felvetődnek biztonsági kérdések akkor, amikor néhány perc alatt elsüllyed egy zsúfolt komphajó, akkor ez nagyon konkrét intézkedéseket követel. Tartottunk egy munkamegbeszélést az árnyék előadókkal, amely nem különösebb vitát eredményezett, meg kell mondjam, 15 módosító született összességében, ezért úgy gondolom, hogy nem kell kompromisszumokat alkotni, hanem ezeket egyenként is lehet kezelni. indokolt, hogy egyes témák szerint egy-két kompromisszum alá esetleg összecsoportosítsunk néme vonatkozást. Ami a fő témákat illeti, meg kell határozni az ellenőrzésnek a fogalmát, illetve az indulás előtti és az út közbeni ellenőrzést. És a két ellenőrzés közötti időszak minimuma 5 hónap a bizottsági javaslat szerint. Tehát itt évente két vizsgálatról lehet szó. A javaslat az, hogy 5-7 hónap legyen a minimális időtartam, illetve 3 hónap áruszállítás esetében a személyszállító a hajók, vízi járművek, és a legénység ellenőrzése legyen tehát sűrűbb. És a jelentés középpontjában a komphajók és a gyorsjáratú vízi járművek állnak, felvetődik az a dilemma, hogy milyen gyakorisággal kelljen ellenőrizni őket, illetve az éves kvóták hogyan alkalmazandók hogyha tehát komphajó vagy kiemelt gyorsjáratú vízi járműről van szó, akkor azt kell összehangolni, hogy egyrészt van egy tagállami kvóta, másrészt pedig egy kívánatos ellenőrzési ütemezés. A legénység egészségi állapotát is ellenőrizni kell kvótán kívül az is biztonsági kérdés ugyanis, tehát biztonsági tényező, hogy milyen az egészségi állapot a legénységnek. Úgyhogy helyes ezt a két dolgot összekapcsolni. És hogyha változás van a személyzet összetételében, akkor indokolt a kiegészítő ellenőrzés, illetve ismét elvégzett ellenőrzés. hogy gondoskodjunk a kritériumok teljesüléséről, de ez fakultatív és nem opcionális. Elnök asszony, röviden összefoglalva, ennyi a munkánk lényege. És végül nem születtek kompromisszumjavaslatok, hanem általános módosítási irányokról beszélhetünk. 28 a módosítók száma összességében. És természetesen számítunk a támogató szavazatukra. Elnök? Riké úr, köszönöm szépen, és most Montero úrnak adom meg a szót. Montero asszony. E, eh, e köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönöm az eddig végzett munkát, köszönöm eh, a lényegi eszmecserét ebben a témában. Tulajdonképpen nincsenek kompromisszumok, ugyanis megpróbáltuk eh, a különbségeket mindenki számára megelőgítő, meg, eh, kielégítő módon megoldani. A biztonságra. Koncentráltunk a hajók esetén, és az elképzelés az volt, hogy az administratív akadályokat el tudjuk hárítani. Nos, ha például valaki más osztályon utazik, a biztonság szempontjából nincsen semmiféle különbség. Szerintünk bizonyos rugalmasságra van tehát szükség a rendszeres ellenőrzések terén, tekintettel arra, hogy már ezekre sor került korábban. Ezért derogációkat is el tudunk képzelni, mert egyébként megkettőzzük ezeket az ellenőrzéseket. És nyilván az elképzelés az, hogy ezt elkerüljük. Aztán, ami az ellenőrzést illeti. A kérdés az, hogy a kikötő szerint illetékes állam, vagy pedig a másik állam feladata ez ugyanis általában inkább ez utóbbi rendelkezik a kompetenciákkal. Úgyhogy ezért nagyon fontos az adatok összehasonlítása, megint csak azért, hogy elkerüljük a kétszeres munkavégzést. Mindenesetre nagyon köszönöm a kollégák és Rike előadó munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottság! alelnök társaként nem is mondhatnék mást, mint hogy gratulálok Réké alelnök úrnak, mint jelentéstevőnek, de ezt nem csak a kollegialitás mondatja velem, hanem tényleg meg tudtunk mindenben egyezni, a jelentés elfogadását javaslom, a javaslatok többségével egyetértek Köszönöm tehát alelnök úr véleményét, aki jól érzékelte a jogszabályok közötti párhuzamosságokat és az egymásnak ellentmondó utasításokat. A bizottság álláspontjával összhangban a speciálisan a róró kompajókra és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekre vonatkozó ellenőrzési gyakorlatot és a hajók, kikötők, személyszállító kikötők szerint illetékes állam általi kockázatértékelés értékelés alapján történő ellenőrzési rendszere között. Tehát az egyes módosító lényege volt ez, ami talán az egyik legfontosabb megjegyzés. Azt is köszönöm, hogy híres nagy tengeri hatalomként Magyarország európai parlamenti képviselőjeként többet megtudhattam azokról a kérdésekről, amelyet itt néhány másik ország képviselője talán jobban megtanult az elmúlt években, úgyhogy most egy picit én is eh, nagy tengeri nemzeti válhattam eh, magyarként. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur Léry. Köszönöm szépen, Újhelyi úr. Klionen asszonyi a szó, parancsoljon. Arvoisa puheenjohtaja, ei mitään lisättävää täydellisessä hegemo. Nos, Monsieur Taylor, la parole est à vous. Taylor úr, ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Riké úrnak nagyon köszönöm. Kiváló kiinduló anyag. Konstruktív volt az együttműködés, az árnyék idő körben teljes mértékben támogatjuk ezt a jelentést, ami azért is nagyon időszerű, mert a 30. évfordulója van annak a Roro eh, komp balesetnek, amiben 193 utas vesztette életét a legénységgel egy zébrügében. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy a Roro kompok szabályozása végrehajtható legyen, illetve az Európai Bizottság gondoskodjon is a végrehajtásról, hogy megelőzzük a hasonló tragédiákat. Köszönöm az elvégzett munkát, úgyhogy én szívesen támogatom. Merci, monsieur Taylor. Je donne la parole. Taylor úr, köszönöm szépen. Wim van de Kamp úr kapja meg a szót. Eh, mevrouw de voorzitter, ik heb maar één vraag. Köszönöm szépen, elnök asszony. Riki úrtól szeretnék kérdezni egyet. Ismereteim szerint az úgynevezett Párizsi szándéknyilatkozat a hajók biztonságát már szabályozza. Ezt alkalmazzuk-e a továbbiakban is, tehát a párizsi szándéknyilatkozatot, vagy pedig egy önálló utat szeretnénk járni? Ez a kérdésem. Hiszen itt a nemzetközi szállítás hajóközlekedés érintett. Köszönöm szépen, Van de Kampul. Most Kopcsinszká asszonyt kérném a bizottság részéről, hogy reagáljon. Ön is megvizsgálta a jelentést, amely az irányelvegyes rendelkezéseinek a tisztázását célozza, a két ellenőrzés közötti minimális idő, ilyen például, és konszenzusra törekedtünk, ahogy hallhattuk is, az árnyék előadók részéről, tehát kiváló volt a munka, és nem volt szükség kompromisszumos javaslatokra. Úgyhogy most szívesen meghallgatnánk az Európai Bizottság véleményét a javaslatokról. Mi a véleménye a bizottságnak, tehát úgyhogy Kopcsinszka asszony kérem, fejtse ki. Köszönöm szépen, elnök asszony, ismét a szót, és mindenkihez csatlakozva Riké úrnak én is gratulálni szeretnék valóban erősen szakmai, technikai jogalkotásról van szó, illetve jogszabályról, és a módosítók is tükrözik a kiváló előadói munkát a tekintetben, hogy remekül kifejtette a jelentésben a feldolgozandó témát, ami pedig a tisztázást célzó módosító javaslatokat illeti, konkrétan elnök asszony kérdésére szeretnék elsőként válaszolni. Tehát a két éves vizsgált közötti minimális idő. Riké úr említette, hogy legyen megfelelően hosszú az eltelő idő. Itt látunk némi mozgásteret a tekintetben, hogy mi lenne az optimális eh, időköz tehát Riké úr javaslatát mi könnyedén befogadhatónak tartjuk. A második pont, amelyet Riké úr felvetett konkrét módosítások fényében, az a következő kérdés volt. Konkrétan hogyan kezeljük a kockázatosabb, nem is jó szó ez, hogy kockázatosabb, hanem a roro konkrét helyzetét milyen ellenőrzési rendszer szolgálná optimálisan. Illetve ez összevonható-e a kikötő szerint illetékes ellenőrzésekkel. Itt a nemzeti tengerforgalmi hatóságokkal való együttműködést veti ez fel, és mi úgy gondoljuk, hogy talán másképp is elérhető a kitűzött cél, enyhén átfogalmazva, a 17-es módosítóban foglaltakat. A következő téma, amit szeretnék felvetni, és itt üdvözlendőnek tartom a, az előterjesztett javaslatot, vagyis az adatbázisba az ellenőrzések eredményének a bejelentése 24 óra helyett 72 órát tesz lehetővé a kikötő oldali ellenőrzéseknek a rendszere, e, és e tekintetben értem a TRAN álláspontját. Ami Montero asszony kérdését illeti, úgy gondoljuk, hogy itt egy olyan módosításról van szó, amit valójában már kezel a jogszabályi keret, tehát itt nem kell feltétlenül beépíteni, de ezt egyeztethetjük. Aztán utalnék még arra, eh, amit Montero asszony említett, hogy a megfelelő szakképesítés a felügyelők esetében szintén biztosítandó. Ezzel egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy a minimális színvonalat csak itt tudjuk biztosítani. Tehát a céllal egyetértünk, talán meg lehet másképp és célszerűbben fogalmazni ebben a konkrét jelentésben. Aztán arra is utalt, hogy biztosítani kell az adatbázisok összekapcsolását. Erről annyit szeretnék mondani, hogy a tervünk az volt, hogy a rorokomphajó adatbázis az úgynevezett TETIS meglévő adatbázisra épülne, annak egy külön moduljaként. De hogy összekapcsoljuk-e, vagy ne ezeket az adatbázisokat, ez tisztázandó, úgy gondolom. Hiszen nem lesz azonnali összeköttetés a különböző ellenőrzési rendszerek között, de az ön javaslatát figyelembe fogjuk venni a tekintetben, hogy egyértelműen fokozni kell az ilyen vízi járművek biztonságosságát. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Kopcsinszka asszony. Most pedig ismét Riké úrnak adom meg a szót. Van de Kampúr kérdésére igyekszek választ adni, illetve kérem, hogy ön is térjen arra ki, hogy a párizsi szándéknyilatkozatot hogyan veszük figyelembe. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm minden résztvevőnek a megjegyzéseket, hozzászólásokat, esetleges jóváhagyásukat. Ami Montero asszony megjegyzéseit illeti, a változásokat illetően, a bizottság egyébként részben megválaszolta ezt a megjegyzést. Azt hiszem teljesen jogos a megjegyzés, de ez lehetőség, nem pedig kötelező jellegű. Úgyhogy így nyilván attól függ, hogy mi történik a kikötő szerint illetékes államban, illetve a... L'État qui désirait, et un port qui désirait. Donc, il, ça n'oblige pas les gens qui veulent pas le faire à le faire, et ça permet à ceux qui veulent le faire. Tehát ez csak lehetővé teszi azt, hogy aki akarja, az ezt a megoldást választja. De hát erről beszéltünk pontosan Montero asszonynal. Van den Kapur kérdésére válaszolva. Une direction qui est euh, contraire euh, aux accords de Paris. Euh, simplement, on va, comme d'habitude, de manière... Egyébként euh, lehet pontosítani a dolgokat, de a párizsi megállapodás részletei benne vannak, és főleg a definíciók terén lehet látni azt, hogy megfelelünk -e ennek a párizsi megállapodásnak. Itt viszont idézés, idézet is történik, tehát nem vagyunk se előrébb, se hátrébb, hanem megfelelünk ennek. A bizottságnak válaszolva. Hát a 17-es módosítóval kapcsolatban még vonakodnak elfogadni ezt. Az, azért ezt szeretném mondani, hogy ön is tudja, elmentünk egészen az illetékesekig, az ellenőrökig, akik ellenőrzik a szátkeléseket, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy végül is ez zavaró tényező, és egyébként azt hiszem ez tényleg elhangzott, hogy nem csak maga ez a rendelet, hanem ennek a, az egyéb hatásai is, de azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy ez prioritás, mint téma, hogy el kell kerülni a drámákat, ugye Taylor úr is ö, utalt erre, mert ezek rendkívül költségesek, és ezért paradoxon, hogy ezek a hajók, amelyek nagyobb számú ö, életet kockáztatnak, ö, ne kerüljenek ebbe a terület, ne kerüljenek erre a területre, egészen egyszerűen azért, mert a rendelet nem fedi le őket. Azt hiszem, hogy ezt azért érdemes meggondolni a bizottságnak. Odafigyeltem arra, amit elmondott, talán három oldalúan kellene egyeztetni, hogy a tagállamok is elmondják a véleményüket. Látom a nehézségeket, ezt mi is észrevettük, de pillanatnyilag azért tartom ugyanazt az álláspontot, természetesen, ha csak az a tagállamok nem másképp gondolkodnak. De azt gondolom, hogy összességében ezt hallottuk a legtöbb kollégától, ami a módosítókat illeti, úgyhogy szerintem mindenképpen sikerül javítani a szövegen és elérni a konszenzust. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy holnap reggel 9-től fogunk szavazni ebben a témában is, és következik a következő téma, a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények, már is Ajutó asszonynak, az eladónak adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Múlt héten Strasbourgban találkoztunk utolsó alkalommal a szárnyékjelentés készítőkkel, köszönet nekik, mert rendkívül konstruktív volt az együttműködés velük, és pozitív is, ami a kompromisszumos javaslatokat illeti próbáltam a kompromisszumokba a fontos javaslatokat bevonni az irányelv módosítását illetően. Nyilván vannak olyanok, amelyek rendkívüli kritiká jelleggel bízt, rendelkeztek. Például az alumínium problémája, Franciaország esetében ez egy derogáció. Ezért próbáltam a mediációt, a közvetítést megoldásként javasolni. Vannak olyan elvek, amelyek szerint az alumínium ugyanolyan jellegű anyag, mint az acél. Az a kompromisszum, amely ezen elv alapján született meg, mert ugye arról beszélünk, hogy milyen jellemzőkkel bír ez az anyag, nem csak arról ugyanis, hanem arról is, hogy milyen célral alkalmazzuk. Úgyhogy ez alapján született az az érvelés, ami aztán a kompromisszumot meghozta. Ami viszont Franciaországot illeti, nevezetesen, hogy azonos anyag ez, a francia ipar jellemzőiről volt szó, hogy jelentős flottával rendelkezik már is, és picit rugalmasabban kellene hozzáállni ehhez az irányelvben. Ezért bevettünk egy kompromisszumot. Franciaország esetében 8 évet, ami jó kiinduló pont lehetne a derogációk megvitatását, illetően a tanácsban. Aztán van még egy másik pont is, szerencsére találtunk konvergenciát, az olyan hajók esetében, amelyek 24 méternél rövidebbek. A bizottság foglalkozik már ezzel a témával, és nyilván nem akarjuk megkettőzni ezt a munkát, teljesen világosan kell látni, hogy megvannak-e a nemzetközi normák ebben az esetben. A szándék az volt, hogy ne legyen szürke zóna, úgyhogy pontosan ez volt a célunk, nem a feladatok megkettőzése, vagy az, hogy ne vegyük figyelembe a már nemzetközi szinten létező szabványokat. A másik dolog Görögország helyzete. Itt sikerült megállapodnunk. Egyértelmű, hogy minden más tagállam elfogadta már azt a definíciót, amiről szó volt, hogy mi a tengeri terület. Görögország esetében az volt nehéz, hogy meghatározzuk ezt a tengeri területet. Mert Görögország esetében ez nehéz volt. Itt aztán van konvergencia, úgyhogy ebből a szempontból nyertünk az irányel vonatkozásában. Végül, ami az unió feladatait illeti a biztonság javítása terén a tengeren, úgy gondoltuk, hogy a tengeri biztonságot a munkakörülményekkel, illetve a szociális helyzettel együtt kell tekinteni. Ez egyértelműen befolyásolja a helyzetet, mármint az emberi tényező. Kérem tehát a frakciókat, hogy amikor a tanács csavaló tárgyalás mandátumáról lesz szó, egyszerre tekintsék a többi jogalkotói eszközzel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ágyútó asszony. Az árnyék jelentés készítők következnek. Póliész úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Rendkívül rövid leszek. Főleg szeretnék komolyan gratulálni az előadónak az elvégzett munkához, hogy ilyen érzékenységgel ö, állt hozzá. Úgy gondolom, a bizottsági javaslat abba az irányba mutat, amit szeretnénk, hogy az irányelvet egyszerűsítsük, csökkentsük a költségeket, az ellenőrzéseket, amelyek a biztonságot kívánják megerősíteni, ez az értéktöblet, amit képviselt az összes többi frakció árnyékjelentés készítője munkáját is többletértéknek tekintem az egyszerűsítés irányába. A kompromisszumos módosító indítványokat mindenképpen osztani tudjuk. Nagyon sok módosító született a különböző frakciókban, amelyek hasonlóak. Úgyhogy csak gratulálni tudok, komolyan az előadónak, illetve a tanács való tárgyalások mandátumát illetően. Azt gondolom, hogy a konvergencia mindenképpen megvan itt ebben a bizottságban. Köszönöm. Elnök. Sajnos. Aja Sander lenne a szocialisták nevében? Van valaki, aki hozzászól? Ártóg úr parancsoljon. Köszönöm. Csak egy kérdésem lenne. Most a kollaboratív gazdaságról beszélünk? Nem, nem. Akkor egy kicsit előre szaladtam, bocsánat. Vite a la Gyorsabban akar énekelni, mint a zene? Kérem, tegye föl a fülhallgatóját nagyon fontos témánál vagyunk, a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályoknál tartunk. A digitális témáról már beszéltünk, visszatérünk a személyhajókra. Ajánl Szendel asszony nincs itt, Foster asszony parancsoljon. Jó napot kívánok! Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Szeretnék hatalmas köztetet mondani az előadónak, rendkívül konstruktív üléseket szerveztünk. És azt hiszem, a legtöbb kompromisszum tökéletes. Egy-két dolog volt csak, amiben nem igen értettünk egyet. Az egyik a ö, pályázatokra való utalás illetve az, hogy hogyan is kezelik a, pa, a parlamentben ezeket. Ugyanis a pályázat alapvetően a hajó felszerelésére utal. A kettes kompromisszumot nem tudjuk ö, ö, támogatni. a regulation. We must make sure that we're accurate, accurate tehát pontosnak kell lennünk ezen definíciók esetén, és amikor a személyhajókról beszélünk, meg kell, hogy feleljenek a nemzetközi szabályoknak. Úgy gondoljuk tehát, hogy nem csak az EU szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, mert már a nemzetközieknek is meg kell, hogy feleljenek. Ezen okoknál fogva azért át kell ezt újra gondolni, mert ez nem megfelelően sikerült megoldani. Ami a tengeri útvonalakat illeti. Görögország eh, ezzel kapcsolatban eh, kijelentette, és megint csak azt kell itt elmondanom, ezt az előadó is említette, hogy nem csak Görögország esetében van erről szó, ott van. Vannak más tagállamok is, és Írország is ide tartozik, ahol meg kell határozni, hogy mi a tengeri terület, vagy a tengeri útvonal. Azt hiszem, hogy általános utalást kellene csak itt használni, mert például az Egyesült Királyságban vannak bizonyos szigetek, amelyek körül uh, ilyen területekről beszélhetünk, és ez igaz lehet más ö, ö, tagállamokra is, az Egyesült Királyságban, például a Szili szigetek vonatkozásában. Ami a szociális normák javítását illeti. Ezzel kapcsolatban nincsen semmi gondom, de nem föltétlenül ezen irányelv keretében kellene ezt megtenni. Mert a SZOLASZ egyezményről van itt szó, és nemzetközileg el kell ismerni, úgyhogy nem hiszem, hogy ebben az irányában kellene erről rendelkezni, ha csak nem gondolják ezt többen így. Aztán a sürgőségi mentés megint csak nem hiszem, hogy itt kellene utalni erre ebben az irányelben. De hát összességében ezek nem politikai színezetű kérdések, hanem szakmai jellegűek. Eltekintve ettől egyébként rendben van a dolog, és azt gondolom, hogy ezt a két-három területet kellene csak megvizsgálni, mielőtt még szavaznánk róla. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Foster asszony, Bilbao asszonyi a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Ájútó asszonynak a munkát. És szeretnék röviden beszélni az öt kompromisszumról is, amelyen közösen dolgoztunk. Számunkra elfogadhatóak ezek a kompromisszumok, és szeretném kiemelni, hogy a négyes kompromisszum az alumínium kapcsol, alumíniummal kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy ez egy egyenértékű alapanyagnak tekinthető-e. Megállapítottunk egy végrehajtási határidőt, azt hiszem, hogy ezzel egy kiegyensúlyozott megoldás született amely egyben jövőorientált megoldás is. Ez lesz az álláspontunk, egyébként megszavazzuk a módosításokat, és az öt kompromisszumos módosító a legfontosabb. Köszönöm. Kilönen. Köszönöm, Bilbao asszony. Kilönen asszony szeretne hozzászólni ehhez? Nem. Jó. Akkor folytatjuk. Peter van Dalen úr, parancsoljon. Ja, voorzitter, goedemiddag. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok mindenkinek. A szavazás előtt szeretném még felhívni a kollégák figyelmét a 39-es módosítóra. A 39-es módosítót Péter Lundgren is benyújtotta, nála az ő esetében ez a 40-es módosító, ezek azonosak. Sajnálom, hogy a kompromisszumokban nem került be ez a módosító. Mit szeretnénk elérni? Nos, azt szeretnénk, hogyha azonos fogalom meghatározást használnánk a hagyományos hajókra vonatkozóan, mint amilyen már a 2009-es irányelvben szerepel. A jelenlegi tervezett nem igazán tisztázza, hogy mi a helyzet a hagyományos hajókkal. Folyamatosan hagyományos személyhajókról szól a szöveg, de vannak olyan hajók és olyan hagyományos hajók, amelyeket sohasem személyhajónak terveztek. Voltak például a múltban vontatóhajók, amelyek adott esetben személyeket is szállítottak, éppen ezért azt szeretnénk, hogy a személy előtag tűnjön el a fogalom meghatározásból, és csak hagyományos hajókról beszéljünk, vagy hagyományos tengeri hajókról. Nem tudom, hogy a jelentéstevő miért nem tudta elfogadni ezt a módosítást, szerintem mi csak meglévő jogszabályokra hivatkozunk, meglévő hatályos szabályokhoz igazítanánk hozzá a tervezetet, és olyan hajókról van szó, amelyek eh, a múltban más rendeltetésűek voltak, most azonban már hajóként is használhatóak. Szerettem volna tehát felhívni a figyelmet arra, hogy a 39-es és 40-es módosító mennyire fontosak, és hát a jelentéstevő úgyis megkapja még az árszó lehetőségét is. Érdekelne, hogy miért nem tudta elfogadni a javaslatunkat. Köszönöm szépen, Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismét csak a jelentéstevőnek mondanék köszönetet, ez esetben Ájótó asszony a kiváló munkát végzett, és köszönöm az árnyék jelentéstevő társai munkáját is, mind nagyon konstruktívan és pozitívan álltak hozzá a témához. Egyetértünk a tartalommal, és támogatjuk az öt kompromisszumos módosítót is, és különösen örülünk annak, hogy született egy kompromisszum a szociális dimenzióra vonatkozólag is, ez a kompromisszum tartalmazza a módosítomat, amely kiemeli mennyire fontos, hogy biztosítsuk a megfelelő képzést a határokon átnyúló keresési és mentési műveletekre vonatkozólag. Köszönöm, és várom. Érdeklődésre várom a szavazást. Köszönöm szépen, Tireló Riké úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. az alumínium személyében, témájában szeretném képviselni a franciákat. Köszönet a jó asszonynak, hogy bevette ezt a javaslatot a módosítók közé, és visszatérek a bizottsághoz, amikor azt mondom, hogy egyáltalán nem normális, hogy az alumínium hajókat így tekintsék, ez egyszerűen nevetséges. Egész egyszerűen azért, mert nyilván megvannak az előnyei, hátrányai ennek, érdemes külön szabályozni. Nyilván a asszony nagyon bonyolult helyzetben kellett, hogy legyen, mert valami olyasmit kellett megoldani, ami megoldhatatlan. Ami a személyhajókat illeti, azért van egy kis probléma a bizottsági javaslat kapcsán, ezért kerültünk komplikált helyzetbe itt a parlamentnél. Köszönet Ájútó asszonynak, megtette, amit tudott, hogy most akkor ez az anyag azonos, nem azonos, mit csinálunk vele, reméljük, hogy eljutunk majd a harmadó egyeztetésekhez, és sikerül kialakítani egy olyan álláspontot, amelyet az érintett tagállam történetesen az enyém el tud fogadni. De az a javaslat, ami elhangzott, hogy próbáljanak meg valamilyen ilyen jellegű megoldást találni, nem hiszem, hogy jó. Köszönöm az erőfeszítéseket mindenet, minden esetre. Köszönöm szépen, Riké úr! Kérem a bizottság képviseletében válaszoljanak a felvetett kérdésekre. Thank you once again, Madam Chair. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék szívből gratulálni mindenkinek, aki ezen az irányelven dolgozott, és külön gratulálnék az, a jelentéstevő asszonynak. Egy nagyon összetett kérdésről van szó, és politikailag is egy érzékeny kérdésről van szó, talán még érzékenyebb, mint némely másik téma, amelyről ma szó esett. Üdvözöljük a kompromisszumos módosításokat, különösen az átmeneti időszakra vonatkozót az alumíniumból készült hajók esetében. Szeretném megragadni a lehetőséget, és reagálnék azonnal Riké úr felvetéseire is. Tulajdonképpen azt tudom csak elismételni, amit már korábban elmondtam. Nemzetközi tanulmányok és tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy az alumínium akkor felel meg teljes mértékben az acélnak, hogyha megfelelően szigetelik. Éppen azért akartunk ebben az irányelven kitérni erre a kérdésre, mert biztosítani akartuk, hogy ha alumíniumból építenek hajót, akkor ez a nemzetközi normáknak megfelelően történjen, mégpedig biztonsági okokból kifolyólag. Ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy ez az irányelv kitérjen erre a kérdésre is. És még egyszer gratulálok Ájutó asszonynak, egy kiegyensúlyozott kompromisszumot tudott kidolgozni ezzel kapcsolatosan. ami a 24 méternél rövidebb hajókra vonatkozó iránymutatásokat illeti, emlékeztetnék, hogy az Európai Bizottság most dolgozik a kisméretű hajókra vonatkozó szabályozásokon. Ez elsősorban a belföldi utazásokra vonatkozik majd. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek azt is, hogy a tengeri útvonal kapcsolatos, tengeri útvonal kapcsolatosan milyen álláspontot képviselt Görögország a földrajzi helyzetéből kifolyólag egy olyan ország, ahol a tengeri útvonalakra vonatkozó fogalom meghatározás némileg más, ezt el tudjuk fogadni, de a többi tagállam esetében, ahol a fogalom meghatározás már megszületett, azt hiszem nem lenne szabad ezt a kérdést újra megnyitni, mert ez egy szükségtelen késedelmet eredményezne az irányelvvel kapcsolatos munka során. Foster asszony a tenderekre vonatkozóan vetett fel egy kérdést. Egy különleges hajó típusról van szó, amelyekkel általában nem közlekednek a partvidék közelében, de szeretnék röviden emlékeztetni arról, arra, hogy a nemzetközi szabályozás nem vonatkozik eh, ezekre a hajókra, hogyha azokat eh, országon belüli eh, közlekedésre használják, ezért kell ebben a szabályozásban kezelni ezt a kérdést is. Még egy utolsó dolog, amit szeretnék felvetni. A hatály megváltoztatása azáltal, hogy mindenféle hagyományos hajót kivételként kezelünk. Szeretném felhívni a bizottság, szakbizottság figyelmét arra, hogy a fogalom meghatározás kibővítése, illetve a hatály beszűkítése azáltal, hogy a személyhajókra, személyhajókkal átalakított hajókat is bevesszük az irányelvbe, negatív volna, mert egy olyan helyzet alakulhatna ki, hogy azok a hajók, amelyeket személyhajókká alakítottak el, nem tartoznának az irányelv hatája alá, tehát a fogalom meghatározás ilyetén megváltoztatása nem lenne üdvös. Ennyit ezzel a módosítással kapcsolatosan, és persze várjuk a további konstruktív együttműködést abban a reményben, hogy sikerül egy jó megállapodást összehozni a társjogalkotók között. Madame Foster, Köszönöm szépen. Foster asszony, szerette még valamit hozzátenni? Talking about tenders. Amikor eh, ezekről a különleges hajótípusokról beszélünk, segédhajókról, azt mondta, hogy eh, ha nemzetközi vizeken használják ezeket, akkor eh, a már meglévő szabályozás elé esnek de ez azt jelenteni akkor, hogyha országon belül használják őket, akkor az egy másfajta használat? Nem egészen értettem, hogy mire is akart utalni a bizottság képviselője. No, I was, I was actually agreeing with you that also... Nem, tulajdonképpen egyetértettem önnel, hogy nem sightseeingre használják őket a belföldi utazások során sem, éppen ezért a nemzetközi normák, szabályok csak akkor vannak érvényben, hogyha például országhatáron átnyúlóan használják őket. Hiszen nem elképzelhetetlen, hogy ezeket a segédhajókat területi vizeken kívül is használják, és akkor a nemzetközi jogszabályok érvényesülnek. Úgyhogy tulajdonképpen egyetértettem önnel, mert ha jól értettem, ön is azt mondta, hogy ezek a segédhajók nem egészen ugyanazok, mint a partmenti sightseeingre használt hajók. Ha félreértettem, akkor elnézést kérek. I'll speak to you when we finished. <laughs> Thank you. Thank you, Chairman. I, I, I am always at the disposal. Mindig nagyon szívesen a szakbizottság tagjainak rendelkezésére állok, hogyha bilaterálisan meg kívánnak keresni. Donc, vous avez bien compris que le bureau de Madame Kolchenska est... Tehát, ha bármi egyéb kérdés lenne, Kozseszka asszony ajtaja nyitva áll önök előtt, és ezzel megadom az eladónak a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a támogatást, ami a megjegyzéseket illeti. Foster, képviselőasszony. Azt gondolom, a múlt héten már ezeket elmondta nekem, amikor legutóbb találkoztunk az árnyékjelentés készítőkkel. Ugyanezt a választ is tudom adni, és ezzel Van Dalen kollégának is válaszolnék, ami a 39-40-es módosítókat illeti. Támogatom őket, de nem vettem bele az új kompromisszumba egész egyszerűen azért, mert nem voltak más módosító indítványok ugyanazon bekezdés vonatkozásában, tehát nem voltak megfelelő feltételek, hogy kompromisszumos módosítót fogalmazzak meg belőle. De mindenképpen támogatom, úgyhogy ennyi, még egyszer köszönöm, és nagyon remélem, hogy teljes lesz a konvergencia holnap. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, madame. Elnök, köszönöm szépen, Ajuto asszony. Holnap délelőtt fogunk szavazni 9 órától ebben a témában is. Most pedig folytatjuk. Kirenen asszony jelentésével a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend címmel. Kirenen asszony, jönni a szó. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollégat. Olen erityisen kiitollinen. Köszönöm szépen elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon hálás vagyok, amiért mi, mindenki ilyen pozitívan közelítette meg a közösségi gazdaságra vonatkozó tervezetet. 152 módosító született a véleménnyel kapcsolatosan. Kétszer találkoztak az árnyék jelentéstevők, és úgy hiszem, hogy sikerült sokat javítanunk az eredeti szövegen, úgyhogy köszönöm szépen a kollégáknak. A, mi a közösségi gazdaságot illeti, én nagyon pozitívan közelítem meg ezt a kérdést. Különösen, ami a közlekedési és turisztikai ágazatot illeti. A közlekedési ágazat és a turizmus is olyan szolgáltatásokat alkalmaznak és hoznak létre, amelyek alapját a közösségi gazdálkodás képezi, és így nagyon sokszínű szolgáltatási lehetőségek jönnek létre, újféle jövedelemforrások alakulnak ki, új bevételi források, újfajta munkahelyek és azzal, hogy szabályozási keretet teremtünk ezen szolgáltatásokra vonatkozólag, úgy gondolom nagyon nagy mértékben támogathatjuk az innovációt, és előmozdíthatjuk az Európai Unió egyéb politikai célkitűzéseit is, úgy mint az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra való átállást, a közlekedéshez való hozzáférést és a megfelelő áron kínált szolgáltatások nyújtását. Úgy gondoljuk, hogy mindenek előtt a piac alakulásának aktív nyomon követésére van szükség, ezt kérjük az Európai Bizottságtól, továbbá azt, hogy elemzéseket készítsen, és szükség esetén Európai Uniós szintű fellépést eszközöljön nehogy egy olyan helyzet alakuljon ki, hogy már akkor gyógyszert alagolunk a betegnek, amikor még nem is beteg. A meglévő szabályozás megfelelő végrehajtására kell helyezni a hangsúlyt, és arra, hogy az ágazati szereplők esetében minden esetben ugyanazok a játékszabályok érvényesüljenek. Fontos ugyanis, hogy egy igazságos versenykörnyezet alakuljon ki, ahol mindenki forma esélyekkel indul. Fontos elvnek tartjuk azt is, hogy a tevékenység helyszínén fizessék meg a szükséges adókat és járulékokat. Az adó szabályozási kérdésekben úgy gondolom a jogalkotónak kell elsősorban megteremteni a szükséges eszközöket. Vannak nagyon jól működő modellek, például Észtországban. Az összes többi tagállamnak is azt javasolnám, hogy csökkentsék az adócsalás és a szürke gazdaság vagy árnyék gazdaság lehetőségeit. Reménykedem abban, hogy az Európai Bizottság proaktív módon lép fel, és összességében szeretném arra ösztönözni a tagállamokat és, a tagá- és az Európai Bizottságot, hogy vonják be a közösségi gazdaság szereplőit az érdekelt felekkel folytatott konzultációkba. Remélem, hogy a közösségi gazdálkodásra vonatkozó szabályozás általános jellegű lesz. Nem tartanám egy fenntartható megoldásnak, hogyha a közösségi gazdaságra vonatkozó megoldásokat elkülönítenénk az általános szabályozásoktól. Remélem, hogy egy pozitív megközelítést sikerül érvényre juttatnunk, ami a munkaerőpiacot illeti szintén. A munkaerőpiac változáson megy keresztül, és a közösségi gazdaság lehetőséget teremthet arra, hogy jövedelemhez jussanak azok is, akik korábban nem tudtak a munkaerőpiacon boldogulni. Mégis arra kérjük, hogy az Európai, az Európai Bizottságot, hogy legyen óvatos, körültekintő és értékelje a tagállami tapasztalatokat, például azt, hogy a társadalombiztosítási rendszerek eh, mennyiben tudnak alkalmazkodni a közösségi gazdaság eh, követelményeihez. Emellett a költség megosztási és a nyereség megosztási tevékenységekre is szeretném felhívni a figyelmet, ilyenek például a carsharing, a carpooling, Ezeket a fogalmakat egyébként sokszor összemossák egymással, és ezzel elkendőzik a közlekedésben megjelenő új szolgáltatások közötti különbségeket. Szeretnénk, hogy az Európai Bizottság világos fogalom meghatározásokkal élne, és világosá tenni a különbségeket ezek között. Ami a közlekedési ágazatot illeti, úgy véljük, hogy a közösségi gazdasági eh, megoldások eh, növelni tudják a közlekedési rendszerek hatékonyságát, eredményes működését, csökkenteni tudják a szűk de annak érdekében, hogy ezt a potenciált ki tudjuk aknázni, fontos az integráció, mind ami a hagyományos rendszereket, mind pedig az új közösségi gazdasági rendszereket illeti. Fontos, hogy a rendszerek szintjén is, és a szabályok szintjén is a kollaboratív közlekedési rendszerek megfelelően szabályozva legyenek. A közlekedés tervezésben például nem szabad megfeledkezni szintén ezekről az új szolgáltatásokról, illetve rendszerekről. Egy mentes rendszerre van szükség, ami elsősorban az utasokat tartja szem előtt, Szeretném megköszönni a kollégáknak az aktív részvételt, a pozitív megközelítést, és persze remélem, hogy a kollégák támogatni tudják holnap a kompromisszumokat is. Köszönöm szépen, Kilonen asszony. Montero asszonynak adom meg a szót. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço à colega Killanen esta uh, apresentação. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Kilonen asszonynak szeretném megköszönni ezt a rendkívül részletes ismertetőt, amit az imént hallhattunk. Ez a részletes ismertetés annyira átfogó volt, hogy minden vonatkozásra kitért. A munka végeredménye egy kiváló jelentés, különösen, hogyha összehasonlítjuk a kiinduló ponttól szolgáló helyzettel. Fontos, hogy a jogszabály világos legyen. Van ezen a téren európai jogszabály, de szeretnénk áramvonalasabbá tenni, és következetesebben alkalmazhatóvá és hatékonyabbá tenni egyben, uniós szinten. A következő a célunk. Azt gondolom, hogy a közösségi gazdaságnak létfontosságú szerepe van, tehát elő kell, hogy segítsük mind a közlekedés, mind az idegenforgalom terén. A különböző alternatíváknak nem szabad útját állnunk hiszen a fogyasztók és a vállalkozások előnyére szolgálnak. A vállalkozó szellemet kell erősíteni, és ezért is nagyon fontos, hogy az Unióban a vállalkozások sikert tudjanak elérni. Nézzük meg, hogy a GRO főigazgatóság hogyan kezelte a rövidtávú munkaszerződések területét. Ez a 7-es, illetve a 46-os módosító, amelyet én terjesztettem elő a szakmai szolgáltatások és a többi szolgáltatás között nagyon komoly különbségek vannak, ezért kell konstruktív párbeszéd. Szeretnénk a közösségi gazdasággal kapcsolatban egyeztetni az Európai Bizottsággal az elképzeléseket, mégpedig úgy, hogy ne teremtsünk akadályokat, hanem a fogyasztók tisztességes szabályok, tisztességes verseny előnyeit élvezhessék. A közösségi gazdaság tartósan velünk marad, megfelelő alapot kell létrehoznunk, és megfelelő hátteret. Köszönöm. Montero asszony, Ertó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kell kérjek Tapade asszony nevében, aki Bukarestben találkozókon vesz részt. Én örömmel ismertetem az álláspontját. Tisztelt kollégák! Kilonen előadóasszonynak szeretne gratulálni a hölgy. Kiváló a jelentés. Különösen gratulál és köszöni a kiegyensúlyozott megközelítést. A közösségi gazdaság új jelenség, körültekintően kell vele bánnunk, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A szocialisták és demokraták támogatják a dokumentumot a közösségi gazdaság előnyei érdekében, egyes vonatkozásokban e problémákra hívnánk fel a figyelmet, ami a közlekedést illeti a mobilitás különböző lehetőségeit fontos megfelelően szabályozni a kapacitás kihasználás érdekében, illetve a nehezebben elérhető régiók megközelíthetősége érdekében. Tehát megnövekedett egy szélesebb kínálat a cél az utazók a fogyasztók előnyére. A jelentés azt is felismeri, hogy a szociális vonatkozásokat is előtérbe kell eh, helyezni, és a tisztázatlan munka feltételek nem szabad, hogy rosszabbá tegyék a munkavállalók helyzetét. A cél, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, de ehhez alapvetően elemezni kell a munkahelyi munkaerőpiaci kihívásokat. Az adózás a következő fontos pont, és örülök, hogy a társasági adók, a profit megadóztatása egyeztethető téma. Tisztességes adófeltételeket kell a működés tagállama szerint biztosítani. Gyorsan változó terület a közösségi gazdaság témaköre, és a különböző résztvevők közötti együttműködést és ennek megfelelően kell szabályozni. A szocialisták és a demokraták úgy gondolják, hogy a nyílt párbeszéd és a szabályok követését biztosító, jó indulatot garantáló keret megteremtése lehet a megoldás. Köszönöm, Ertug úr, mondja az elnök. Lenten úr, örömmel mosolygok vissza önre, átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok! Én is köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak. Konstruktív volt az együttműködésünk, az előadó nagyon nyitott volt a közös munkára. És nagyon jó a vélemény, számos jó javaslat van benne, a kompromisszumok némelyiket nem tudjuk támogatni. Nem ért értettünk egyet a harmonizált közösségi gazdaság egyenfazonú megközelítésével. Túl sokféle területről van szó, és ezért ágazati megközelítésre lenne szükség harmonizálás helyett. A vélemény a munkaerőpiacot tekintve egy kicsit túl terjeszkedik, pozitív a munkavállalói jogok tekintetében, de azt látni kell, hogy a munkavállalók rugalmasabb munkakörülmények között dolgozhatnak. Nincsen egyetlen főnök, aki meghatározza, hogy hány szabadnapot vehetnek, és ezt is el kellene ismerni, amit a jelentés talán nem domborít ki. A közösségi gazdaság, mint hogyha adó problémaként tűnne fel, de elképzelhető, hogy csak pikkelünk rá. A szocialista kollégánk ilyen értelemben beszélt róla. Nyilván, ahol nyereséget termel egy társaság, ott kellene, hogy adózzon. Ez inkább a multikra vonatkozó probléma, mint a közösségi gazdaság szereplőire. A, a közösségi gazdasági szereplők némelyike nem fizet adót, például az Uber azért, mert nem rendelkezik nyereséggel. Tehát ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaink. Összességében pozitívebb megfogalmazásokat tartanánk szükségesnek a fogyasztók előnyére, és főleg az idegenforgalom olyan terület, ahol a közösségi gazdaság a fogyasztók érdekében és előnyére működhet. Ami pedig a különböző fogyasztói elégedettségre szolgáló szolgáltatások kihasználását illeti, fontos, hogy elégedettek legyenek a fogyasztók. És a közös autóhasználatot igénybe vevő városok például kevésbé zsúfoltak. Nincs annyi autó a közutakon. Tehát összességében támogatjuk az általános megközelítést, a kompromisszumok nagyobb részét, némelyikükkel azonban gondjunk van, gondunk van, illetve pozitívan megfogalmazást eh, sürgetnénk a közlekedés és az idegenforgalom eh, előnyeinek a kiemelésével. Köszönöm, Dalton úr, mondja az elnök asszony, Riké úrnak adom vissza ismét a szót. Először is köszönöm szépen, elnök asszony. Kilonen asszony, köszönöm szépen hogy sok erőfeszítést tett a siker érdekében, illetve a kompromisszumok előállítása során ahogyan ez el is hangzott a bizonysági eh, ülésen, a vitában. Számos érzékenység merül fel a közösségi gazdaság témakörében, némely ezek közül eh, proaktívan kezelhető. És ebben a megközelítésben szeretnék eh, néhány tendenciára utalni. Több problémát is felvet ez a terület, illetve formálódóban van a gazdasági modell. Veszélyek vannak, előnyök is megjelennek a másik oldalon, egyesek az egyik oldalt, mások a másikat hangsúlyozzák, és az érzékenységek függvényében hangsúlyozzuk az egyik vagy a másik vonatkozást. Kilanen asszony jó munkát végzett. Én azt szeretném kiemelni a jelentés kapcsán, hogy a szakbizottságunk általános megközelítésével egybevág. Nemrég, néhány hete fogadtuk el ezt az irányvonalat. És fontos az ezzel való összhang. Összességében a frakcióm támogatja a javasolt kompromisszumokat. A kompromisszumok jellegzetessége az, hogy kompromisszumok, tehát senki szája íze szerint sem tökéletesek. Dalton úr nem tudja lenyelni vagy a fülét, vagy a farkát német témának, de hát ilyen a kompromisszum. Ami a közösségi gazdaságnak az előnyeit illeti. Azt gondolom, hogy a résztvevők közötti együttműködést, illetve annak az előnyeit növeli. A szolgáltatók és a fogyasztók így találhatnak egymásra. És így juthatnak ö, közös előnyökhöz. Ami pedig a helyhez kötött állandó szolgáltatások, illetve a mobil szolgáltatások, a közlekedés segítő szolgáltatások területét illeti, ezeket külön kellene kezelni. A többi témáról nem sok észrevételem van. Talán a harcias hangvétel helyett én a barátságosabb hangvétel szavain szólnék a közösségi gazdaság előnyeiről, illetve a különböző aggodalmakat, félelmeket is ennek fényében kezelném, de általában véve támogatom a dokumentumot. Elnök, köszönöm szépen, Riké úr, társelőadóként. Most ismét megadom Kilonen asszonynak a szót, illetve szeretném elmondani, hogy a kiváló munkát köszönöm szépen önnek. Miért mondom ezt? Azért, mert az elsődleges mondani valója ennek a jelentésnek, hogy a közösségi gazdaságból a szabályozó keret nagyon erősen hiányzik, és itt most az Európai Bizottságra nézek, tehát a szabályozói keret az erősen hiányzik itt. Ami a szabályozói keretet illeti, az nagyon is hasznos lenne, tehát egyrészt a rosszul vagy kevéssé meghatározott szolgáltatásoknak világos keretet kellene adni, hogy ne csak opportunista módon tudjanak szolgáltatni a résztvevők, és a közösségi gazdaság résztvevői, hogyha igénybe veszik a platformoknak a többségét, akkor tisztázott környezetben kellene, hogy működjenek, illetve dolgozzanak a közösen használt szolgáltatások terén különösen fontos lenne ennek a hatékonyságát biztosítani, és itt most Dáton úrra nézek, aki egy konkrét példát mondott a maga szempontjára, az Ubert kiemelve. Ahogy Dáton úr fogalmazott, az Uber egy olyan közösségi, közlekedési szolgáltatás, amely felhasználói felületként igénybe vesz egy meghatározott felületet, és a közös gazdaság és a közösen használt szolgáltatásoknak a gazdaság az két némileg eltérő terület, és Kellenen asszonynak mondanám, hogy itt a nem szakmai szolgáltatások többségére kellene helyezni a hangsúlyt, hogy a hagyományos szolgáltatásokkal szemben ne hozzunk létre a busszal, taxival szemben tisztességtelen versenyt. És ez a dömping veszélyét, a szociális dömping veszélyét veti fel, illetve az adó elkerülés problémáját is. Tehát össze kell hangolni ezt a megközelítést, mert hogyha ez nem sikerül, akkor nagyon nehéz helyzetben találjuk magunkat. Harmadik észrevételként, kedves kollégák, ne legyünk naívak, nem tudjuk elkerülni a szakmai szolgáltatások igénybevételét. Így van, mert a fiatalok dinamikusak, és az internetnek köszönhetően mindent el tudnak érni. Tehát ne legyünk e tekintetben álnaivak. A szakmai platformok nőnek, a létszámuk nő, és mit tehetünk ezzel kapcsolatban? Én azt mondanám, hogy az árbevételt maximalizálva, vagy pedig megadóztatva, vagy küszöbértékeket meghatározva a platformonként, vagy ágazatonként léphetnénk előre. És a közös közösségi gazdaságnak így tudnánk kialakítani a kereteit, valódi európai szintű jogszabályt alkotva, és Riki úr is ugyanezt az irányt fogalmazta meg, tehát egyetértek. A közlekedési szakbizottság a legsűrűbben használt platformokra kellene, hogy helyezze a hangsúlyt, legyen szó közös autóhasználatról, vagy egyéb közös szolgáltatási platformról. Az Európai Bizottság részéről a közlekedés és idegenforgalmat érintő területekről szóló általános megközelítésre lenne szükség, és például a fogyasztói adatok védelme konkrét feladat. És etéren várom a következő lépéseket. Előadó asszony is egyetért velem. Ez a jelentés ne porosodjék a fiókokban, hanem ideje, hogy az Európai Bizottság valódi megoldást találjon erre a kérdésre. A különböző tagállami helyzetek összehangolásával. Nos, ennyit szerettem volna elmondani a bizottság felé, és eh, most az árnyék előadók sorában Deves Mekers úrnak adom meg a szót. Ja, ik ben wel geen schaduwrapporteur, maar ik had graag even het woord. Eh, Nos, én nem vagyok ugyan árnyék előadó, de szívesen igénybe veszem a lehetőséget, és magamhoz ragadom a szót. Köszönöm szépen Killonen asszonynak. Köszönöm az árnyék előadóknak és az elvégzett jó munkát. A közösségi gazdaság fontos szakterület. Módosító indítványokat is terjesztettem elő, és örülök, hogy a kompromisszumok némelyikébe beépültek a javaslataim. A közösségi gazdaság úgy látom, hogy fontos annak érdekében, hogy hatékonyan működjön az európai közlekedési terület, illetve hogy a jólétünk nőjön. Ez mind a vállalkozások, illetve mind az igénybevevők szempontjából fontos. Itt vannak tisztázatlan, illetve szürke területek, amelyeket a jogszabályjal kezelnünk kell. És közben arról is gondoskodjunk, hogy ne legyen túl merev a keret. Hiszen a közösségi gazdaság éppen, hogy rugalmas a lényegénél fogva, és ezért rugalmas megközelítést igényel. Az új jogszabályok, a tanulmányok kell, hogy megelőzzék, előkészítsék, amelyek fontos, hogy figyelembe vegyék a különböző közösségi, gazdasági ágazatokat. Szintén fontos az arányosság elvének az érvényesülése. Arra van szükség, hogy megfelelő innovációs, illetve gazdasági környezet alakuljon ki a vállalkozások sikere érdekében, és hogy a közösségi gazdaság előnyét realizálni tudjuk. Monte asszony, öné a szó. Köszönöm. Először is az előadónak, az árnyék jelentéskészítőknek szeretnék köszönetet mondani a kompromisszumokért. Ambiciózus volt a célunk, és nagyon jó eredményt értünk el. Azért egy-két aspektusra ki szeretnék térni, mert a cél, hogy harmonizált megoldást találjunk. Nem akarunk olyan Európát, ahol minden egyes állam vagy ágazat más és más szobája rendelkezik. Szerintem ezt a célt kellene követnünk, és megpróbálni harmonizálni. Aztán nem szabad lemondani arról, amit már elértünk, reális, valós versenyre van szükség, professzionális szinten, illetve biztonsági normákat is garantálnunk kell, hiszen az hagyományos ágazatokban ez fontos volt. Úgy kell ezt elérnünk, hogy ha lehet, a fogyasztót szolgáljuk a lehető legjobban. Aztán végezetül köszönöm, hogy figyelembe vették azt, hogy az adatok hordozhatósága milyen szükséges, és ezt is figyelembe vették. De a lehető legnagyobb rugalmasság versenyképesség megőrzésével. Köszönöm szépen. Köszönöm, de mondta asszony Kramer úr, parancsoljam. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, én is benyújtottam néhány módosítót, és ezek megtalálhatók a kompromisszumokban is, ezért szeretnék köszönetet mondani. Az emissziócsökkentésre, a zajcsökkentésre vonatkoznak ezek, illetve a munkahelyekre is. A munkahelyeknek megfelelőknek kell lenniük, és megfelelő szociális dimenzióval kell rendelkezniük. Csak akkor jó a munkahely, ha jó minőségű is. A shared mobility-re vonatkozó kitételekkel is egyetértek, úgy gondolom nagyon jó, hogy a vidéki területeken is például vannak ilyen opciók. Két dologra szeretnénk egy kicsit részletesebben kitérni. Az egyik előttem szóló azt mondta, hogy a munkavállaló az nem rabszolga. Hát a munkavállalónak nem kellene rabszolgának lennie, igen. Meghívtuk egyszer ide az európai kamionsofőröket is, eljött egy román kamionsofőr, aki 8 hónapon keresztül Franciaországban, Németországban, Hollandiában sofőrködött, mindvégig a kamionjában aludt, és még akkor sem utazhatott haza, amikor megszületett első gyermeke. És mindeközben a román minimálbérnek megfelelő összeget keresett. Szerintem ez modernkori rabszolgaság. Erre nagyon oda kell figyelni, nem szabad azt mondani, hogy ó, hát a rabszolgaság az rég megszűnt. Kemény ellenőrzésekre van szükség, és egy jogszabály sem ér semmit mindaddig, amíg nincsenek ellenőrzések. Ezt szem előtt kell tartani. A második dolog, rugalmasnak kell lenniük az üzleti modelleknek, és innovatívnak. Ez valóban így van, de kérdés, hogy az innováció milyen irányba halad. Az ARD például két-három héttel ezelőtt a Ryanairről készített egy dokumentumfilmet, ahol azt láthattuk, hogy a pilótákat hogyan kezelik, hogyan fizetik őket, a Ryanair be sem jelenti őket, nem fizet utánok adót és biztosítást sem. Innováció ez, de nem a megfelelő irányba, és erre oda kell figyelni. Persze, akarjuk a versenyt, de fontos, hogy a keretfeltételek egyformák legyenek, és hogyha a keretfeltételek nem szociálisak, akkor a verseny nem megfelelő verseny. Ezt meg kell akadályozni, és az Európai Bizottság feladata, hogy odafigyeljen az ilyesmire. Tudom, hogy a Ryanairnél a pilótákkal kapcsolatosan már tíz éve vannak aggályok, az Európai Bizottság már tíz éve tud a dologról, de nem reagál. Érdekelne egy ilyen konkrét esetben, hogy mit tesz az Európai Bizottság a szerződések őreként, mert ez nem megengedhető, ez szerződésszegés, és hogyha nem avatkozunk be, akkor azok nyernek, akik a törvény fölött állónak tekintik magukat. És akkor aztán végül tényleg rabszolgák lesznek a munkavállalók, és ezt nyilván mindannyian el akarjuk kerülni. Köszönöm. Kramer. Köszönöm szépen, Kramer úr. Nilsson úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Svédországban Megvan a lehetőség arra, hogy a közösségi gazdaság adta lehetőségekkel éljünk, többek között az új technológiáknak köszönhetően. Nagyon érdekesnek tartok számos ilyen üzleti modellt, másrésztről pedig tudjuk, hogy azért problémák is vannak. Ennél a modellnél azt hiszem elsősorban az áll előtérben, hogy új üzleti modelleket alakítsunk ki. A közlekedés területén ez nagyon is jól működhet. Mindig is nagyon kis szállítmányozási cégek működtek Európában, és ezek megpróbáltak különböző területeken együttműködni egy, egymással azért, hogy pénzt takarítsanak meg ezáltal. Ez egy ideig jól is működött. Gyakorlatilag már ez is egyfajta kollaboratív, együttműködésen alapuló gazdasági modell volt, ez már létezik egy ideje. Egy kicsit fárasztónak tartom azt, hogy mindenki azt súlykolja, hogy ez egy teljesen új üzleti vagy gazdasági modell, ez nem így van. Tapardel asszony elmondta, hogy fennáll annak a veszélye, hogy adó elkerülésre kerül sor. Vannak manapság tanácsadó cégek, amelyek azt mondják a cégeknek, hogy hát menjenek ebbe vagy abba az országba, mert ott léteznek olyan üzleti modellek, ahol, amelyekkel adókat lehet megtakarítani, ahol bizonyos normáknak, szabályoknak nem kell megfelelni, ahol nem kell megfelelni bizonyos munkafeltételeknek, és így tovább. Ezt a tanácsadó cégek vonzónak állítják be ezen szereplők számára, és ez szerintem veszélyes. Itt nagyon oda kell figyelnünk, nagyon ébernek kell lennünk. Köszönöm. merci. Köszönöm, Nielsen úr. Birkanen asszony, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Birkanen asszonynak, az előadónak a kiváló munkát, illetve a jó együttműködést az árnyék előadókkal, hiszen a kompromisszumokba beépített nagyon sok gondolatot amit itt a szakbizottságban a közösségi gazdaság témájában hallhattunk. Annyit szeretnék hozzáfűzni a témához, hogy nem reális, hogy egyetlen megközelítés, egy egységes keret lefedje ezt a teljes területet, hiszen olyan sokféle szolgáltatásról van szó, hogy én is ágazati megközelítést tartok szükségesnek. Például a lakásbérlés vagy a az éttermi szolgáltatások, illetve a személyszállítási szolgáltatások kizárt, hogy egy egységes jogszabályi kerettel lefedhetők, kezelhetők. A tagállamok között is nagy eltérések vannak a szabályokban. Például, hogy a lakásbérlést hol, hogyan szabályozzák. Különböző problémák merülnek fel a közösségi gazdaság egyes területein. Tehát európai szinten szabályozni ezt a területet is nehéz. Az online és offline szolgáltatások megközelítést alkalmazva a belső piacon szintén az egységes szabályokra kéne törekedni, de addig még hosszú az út, mert a tagállamok jogszabályai annyira eltérnek. Az Uber példája hangzott el, és a tagállamok a saját taxi szabályaikat kellene, hogy felülvizsgálják. Új versenymodellt kell alkotnunk ezen a piacon, hogy a vállalkozások fejlődhessenek. Természetesen az nem tisztességes, hogyha a régi, hagyományos szereplők szigorú szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, az újonnan jött szolgáltatók pedig könnyű vagy semmilyen szabálynak. Tehát az egységesség felé kellene előre haladni, de mindenképpen pozitívum, hogy az Európai Bizottság megalkotta ezt a javaslatot, illetve az új típusú társaságoknak is biztosít teret. Sok milliárd eurót fektettünk be az új internetes platform és hozzáérés, hozzáférés érdekében, tehát ezeknek a kihasználása az új szolgáltatásokkal, új vállalkozások keretében eh, válik lehetséges lehetővé. A fogyasztók szemében népszerűek ezek a szolgáltatások, és ez pedig azt jelenti, hogy a régi elavult jogszabályokat a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk, teret nyitva az új típusú vállalkozásoknak, üzleti modelleknek. Tehát ezért is nem gondolom, hogy egy egységes keret mindent szabályozhat, ágazati megközelítés. Köszönöm, Vérkönen asszony. És most pedig az Európai Bizottságra nézek, és átadom a szót, illetve kérdezem, hogy kíván-e reagálni. Pour la Commission européenne, az Európai Bizottság nevében nem Vanenen asszony, Kron úr vagyok. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Én is szeretnék köszöntet mondani minden képviselőnek, aki elmondta a véleményét rendkívül gazdag eszmecsere volt, nagyon sok érdekes új gondolat hangzott el. Az Európai Bizottság közleménye, hogy sokan ezt megjegyezték, azt hangsúlyozza, hogy úgy hiszük, nagyon sok a potenciális lehetőség a közösségi gazdaságokban. És úgy gondoljuk, hogy most amikor az egész terület rendkívül gyorsan fejlődik, még nem lehet új jogszabályokat alkotni, azonban európai szinten tisztázhatjuk a szabályokat, és ösztönözhetjük a tagállamokat arra, hogy felülvizsgálják saját szabályaikat, annak érdekében, hogy cégeik ugyanarról az alapról induljanak ki, amikor szolgáltatásokat nyújtanak. És ami az egymásnak nyújtott szolgáltatásokat illeti, úgy gondoltuk, hogy jó megoldás lenne, hogyha a magán személyeket elválasztanánk a profi szolgáltatóktól. A bizottság az idegenforgalom és a szállás területén szeretne konkrétan ezzel a kérdéssel foglalkozni, vizsgáljuk már a sajátságokat, és a különböző főigazgatóságok tanulmányozzák is ezt a területet, mert rendkívül gyorsan változó ágazatról van szó. Tíz különböző tanulmány lesz 2017-re kész, melyek segíthetnek nekünk a közösségi gazdaságról készült vélemény kialakításában. Továbbra is odafigyelünk arra, hogy mi történik, annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a már létező európai szabályokat alkalmazzák is a tagállamokban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, de én nem hallottam azt, hogy ez annak az hogy ez mi, miért is történik, vagy hogy történik, hogy ketté választják a dolgokat. A profik egyik oldalon minden kérdésével, amiről szó volt, egy olyan tevékenységről van szó, amelyet már nagy, nagyjából keretek közé fo, foglaltak, illetve egy olyan gazdaság, amely megosztik az emberek között. Tehát ez a téma, amely egyre felmenő bákban van, és egyre nagyobb viták forrása. Az Európai Bizottság miért nem gondolkozik végre el valamilyen szabályozó keret létrehozásán? Egy adott pillanatban miért nem próbálják azt mondani, hogy olyan területről van szó, amely felemelkedőben van, tehát anticipálnunk kellene, és el kellene indulni valamilyen szabályozó úton. Mert Mondok én önöknek valami. Ha a közösségi gazdaságot, mert ugye nem teszünk különbséget a kettő között, hagyjuk, és utána akarjuk itt a károkat elhárítani, nehezen fogunk megoldást találni. Kérem, mondják meg, miért van ez így? A semmiféle eszköz nem áll a rendelkezésükre, hogy végre keretek közé szorítsák ezt a tevékenységet. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság a közleménynek megfelelően azon gondolkodik, hogy azzal együtt, hogy a közösségi gazdasági tevékenységek mások és mások az egyes ágazatokban, ugyanakkor nagyon gyorsan változnak is. Ezért a bizottságnak nem volt semmiféle alapja arra, hogy valami olyasmit vezessen be, amely minden ágazatra, üzleti területre alkalmazható lett volna. Úgy éreztük, hogy még korai lenne. Még csak gondolni is erre. Abban az időpillanatban, amikor a közösségi gazdaságra vonatkozó közleményt elfogadtuk. De nyomon követjük a helyzet alakulását, az üzleti modelleket, és természetesen nagyon sok tanulmány, konzultáció alapján fogjuk fel újraértékelni a helyzetet. Elnök, van még egy utolsó kérdésem, mert én nagyon ragaszkodom ez a területhez, mert a jövő gazdaságáról van szó. És nem szeretném, hogy aztán az Európai Bizottság azt mondaná nekünk, hogy nem jó kérdéseket tettünk fel, mert szerintem a kollégák mindegyike nagyon jó kérdést tett fel. Azt mondják nekem, hogy azért nem teszünk semmit, mert nem tudjuk megzabolázni most ezt a gazdasági ágazatot. De ha valamilyen tanulmányjal rendelkeznek, akkor mi a helyzet ezzel? Mert Virkenelnek tettek föl egy kérdést az előbb, nevezetesen, hogy ezt értékelni kell. Van tanulmány? hol tartunk ezzel. És aztán mi, mint közlekedési bizottság, szeretnénk látni ezt a tanulmányt. Tehát konkrétan mondja meg nekem, mi a helyzet. Tisztelt elnök asszony! A bizottságnál több főigazgatóság kért fel külsősöket tanulmányok készítésére a közösségi gazdaságról. de hát nagyon hosszú ideig tartanak ezek. Aztán az internetre is fel kell, hogy kerüljenek, de a bizottság mindig nyilvánosságra hoz ezeket a tanulmányokat abba a pillanatban, ahogy véglegesülnek a szükséges eljárások. Nos, említettem, hogy több tanulmány is rendelkezésre áll majd ez év során, és ezek közül több a közlekedés területére koncentrálódik, és ahogy megjelennek, rendelkezésre állnak. Kramer úr, nagyon gyorsan kérem. A kérdésemre nem kaptam választ. Arról beszéltem, hogy a Ryanair pilótáinak kétharmadát nem megfelelően foglalkoztatják, Nyolc éve zajlik vizsgálat, de nincs eredmény. A bizottság sem igent, sem nemet nem mond. Miért nem tesznek semmit? Ez a kérdés. Nem. Mm, the reason that uh, I did not... Nos, válaszomban azért nem tértem ki erre kérdésre, mert ennek nincs közvetlen kapcsolata a közösségi gazdasággal. Ezért úgy gondolom, hogy azok a tanulmányok, amelyeket most végzünk, közvetlenül eh, ezzel a közösségi gazdasággal foglalkoznak. Elnök, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak. Akkor megyünk tovább. Kérem az előadót, Kirlenen asszonyt, hogy zárja le a vitát, és holnap kilenckor fogunk azt hiszem szavazni róla. Megvan a tolmácsolás? Öné a szó parancsoljon a végszó jogán, hogy lezárjuk ezt a vitát. Köszönöm. Szívből remélem, hogy mindannyian elolvassák majd a kompromisszumos módosítókat, amelyeket az árnyékjelentés készítőkkel fogalmaztunk meg, és mindannyian úgy érzik majd, hogy a türelem rózsát terem. Sajnálatos módon egyre rosszabb az egészségi állapot az embereknek. A gond az, hogy ha el is kezdjük a jogalkotást itt, a határokon átnyúló szolgáltatások és kereskedelem növekedésével nagy piaci megközelítési módszerre lesz szükség. Szerintem Olyan megközelítése van szükség, hogy a homokozót valamilyen partok közé szorítsuk, mert egyébként a gyerekek, hogyha a homok közepén ülnek, a homok egyszerűen csak elfolyik. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a bizottság elemzi majd a kutatásainak eredményét, és egyik tagállam a másiktól megtanulhatja a legjobb gyakorlatot. Nem ismétli meg a már korábbi hibákat. Véleményem szerint Optimistáknak sem szabad túlságosan lennünk, továbbra is résen kell lennünk a teljes közösségi gazdasággal szemben. Ami a kollégáimat illeti, Dalton úr, én finn vagyok. Egy olyan területen élek, ahol az, a pessimisták számára rendeznek külön eseményeket. Attól függetlenül én optimista szeretnék lenni. Legyenek önök is. Köszönöm. Nos, ami a szavazást illeti, mondja az elnök asszony, holnap 9 órától ö, fogunk ebben a témában is szavazni. Következik az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben című jelentésünk. Ertud úrnak adom meg a szót, mert kolléganőnk Claudia Tapárdel nem tudott ma eljönni. Elnézést kér, ezért Ismailtól úré a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer elnézést kell kérnem, sajnos Tapárdel asszony nem tud ma itt lenni, de örömmel mutatom be a különböző álláspontokat a dosszié kapcsán, kedves kollégák. Az internet kapcsolat előmozdítása az Európai Unió egyik fő prioritása és előfeltétele egy működő európai gazdaságnak. Az európai polgároknak szabad, biztonságos és könnyen hozzáférhető internet kapcsolatra van szükségük. Ebben az összefüggésben az internet kapcsolat előmozdítása helyi közösségekben című jelentés, röviden a Wi-Fi for EU program összhangban van a jól működő digitális belső piac megteremtésének célkitűzésével azáltal, hogy a köztereken ingyenesen hozzáférhető wifi kapcsolatot teszünk lehetővé a polgárok számára. Két dolgot szerettem volna elérni. Egyrészt biztosítani szerettem volna, hogy a szabad wifi hozzáférés a közlekedési eszközökön és a turisztikai színhelyeken is biztosítható legyen, hiszen ezáltal például a polgárok könnyebben azonosíthatják a megfelelő útvonalakat, és ez egyébként növelné a polgárok életminőségét és a turisták számára pedig rendkívül fontos lehet az internethez való hozzáférés, illetve vonzóbbá teheti ez, tehát ez bizonyos célpontokat az utazók számára. A jelentéstevők azonban egyetértenek abban is, hogy az Európai Bizottság által javasolt szöveg csupán egyfajta népszerűsítési akcióvá silányítja ezt a kezdeményezést. Úgy gondolom mindenképpen biztosítani kell, hogy mindenki megfelelően előnyét láthassa ennek a kezdeményezésnek. Hogy ezt sikerül elérni, akkor tudunk csak, tudjuk csak a legtöbbet kihozni ebből a kezdeményezésből a polgárok számára. Szerintem túl kell mennünk a népszerűsítési célkitűzéseken, konkrét kézzelfogható eredményekre van szükség. Ehhez viszont befektetésekre van szükség. Szeretném a kollégákat kérni, hogy támogassák azokat a módosításokat, amelyek azt kérik, hogy az Európai Bizottság a kezdeményezés számára kijelölt összegeket megnövelje. A minőségi munkához beruházásokra van szükség. Egy további fontos aspektus, amelyet a tárgyalások során mindannyian hangsúlyoztunk, az volt, hogy megfelelő földrajzi egyensúly érvényesüljön. Biztosítani kell, hogy a e, wifi hotspotok ott jöjjenek létre, ahol a legnagyobb szükség van rájuk az összes tagállamban, és e, a vidéki és a városi területeken egyaránt. Végezetül pedig további e, pénzügyi támogatásra is szükség van, ez kulcsfontosságú. A programnak összehasonlíthatóvá kell válnia a nemzeti és regionális programokkal, mint amilyenek például az IRDF, és szinergiákat kell kialakítani a már meglévő programok és az új program között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Virgonen asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném megköszönni a jelentéstevő és az összes árnyék jelentéstevő munkáját. Fontosnak tartom, hogy gyors internet kapcsolataink legyenek Európában, és általában jó legyen az IKT állapota, ez fontos a digitális szolgáltatások és a gazdaság egész szempontjából. Az internet kapcsolatok előmozdítása a nyilvános helyeken különösen fontos célkitűzés. Fontos emlékezni arra, hogy sok európai régióban már vannak gyors, megbízható internet kapcsolataink. Ezeket piaci alapon sikerült megvalósítani, ez azt jelenti, hogy magánkézben lévő cégek ruháztak be az internet kapcsolat létesítésében sok helyütt Európában, és összességében a jövőben is ezt az irányt kellene követni. Mindenképpen eh, megfelelő, igazságos és hatékony versenyt kell biztosítani. Nem lenne üdvös eh, a átfedő, egymást e, átfedő struktúrák létrehozása olyan területeken, ahol az internet kapcsolat már megfelelően kiépített. Tudjuk azt is, hogy sok északi országban az emberek inkább a e, mobil adatforgalom lehetőségeivel élnek, és azért, ezért ott a wifi-re nincs is olyan nagy igény. Fontos az is, hogy előmozdítsuk a beruházásokat ezeken a területeken, mindenütt, ahol még nem létesült megfelelő gyors internet kapcsolat, főként nyilvános helyeken kell megemlíteni. A nyilvános helyeket kell megemlíteni. Egyetértek eh, azzal, ami elhangzott az imént, a TRAN szakbizottság szempontjából a legfontosabb az, hogy az internet kapcsolat javuljon, azokon a területeken, amelyek logisztikai központokként működnek, illetve a népszerű turisztikai célpontokon, illetve a tömegközlekedési eszközökön. Ezek azok az ágazatok, amelyekre a TRAN szakbizottságnak elsősorban összpontosítania kell. Köszönöm a jelentéstevőknek és az összes árnyék jelentéstevőnek. És köszönöm a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen. Virkönen asszony, Tosineski úr a szó. Děkuji vám, paní předsedkyně. V prvé řadě bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za spolu... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani előadónknak az együttműködésért, a konstruktív munkáért, a kompromisszumok kidolgozása során. Szeretném figyelmüket bizonyos aspektusokra felhívni, melyek, ami engem illet, problémások lehetnek a jövőben. Például a program kiterjesztése. Ugyanis Ez olyan, mint a közlekedési ö, edények kérdése, Kérdés az, hogy utólag lehet-e a hatályt változtatni. Milyen projektet kell támogatnunk? Szerintem, ami minket illet, egyértelmű, hogy a tömegközlekedési eszközökre és a nyilvános terekre koncentráljunk. Nagyon fontos, hogy egy ingyenes hálózatot lehessen ilyen helyeken biztosítani, ennek az idegenforgalomra is jelentős hatása van az adott közösségben vagy városban. Ami a tömegközlekedés megszervezését illeti, például az árakat, stb. Ezzel is foglalkozni kell, ugyanis ez is hozzánk tartozik, akár csak az internethez való kapcsolódás. ami az Európában való kapcsolódási lehetőségeket illeti. Itt elsősorban kiegészítő programokról lehet szó, amelyek ösztönzően hathatnak és segíthetnek főleg a tömegközlekedési eszközök, illetve az idegenforgalom terén a helyzet javításában. A költségvetés növelése összességében számunkra problémás. Tehát csak átcsoportosítással tudjuk ezt elképzelni. Ugyanis nem látjuk, milyen forrásból lehetne a költségvetést növelni. Aztán meg kell határozni a pénzügyi források megfelelő felhasználását. A kollégám említette a magánszférát, nem tudjuk megcélozni a maximális sebesség növelést, Azokon a területeken, ahol nem igazán érdekes ez a kapcsolódás, vagy nem rentábilis, nem kellene erőltetni. Természetesen Ilyen területeken óriási adatátvitere nem számíthatunk, úgyhogy nem föltétlenül fontos a sebességjavítása. Nagyon örülök, hogy az árnyék jelentéskészítőkkel folytatott eszmecsere során ezt figyelembe vették. Köszönet még egyszer az előadónak, illetve az árnyék jelentéskészítő kollégáknak. Nagyon remélem, hogy a kompromisszumokat megszavazzák, és ennek segítségével Európa szerte sikerül javítani a kapcsolódáson. Köszönöm szépen, Rados úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni én is a kiváló együttműködést a kompromisszumok kidolgozása során. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat viszonylag szerény mert nem fogalmaz meg megfelelő célt arra vonatkozóan, hogy mit akarunk pontosan elérni. A módosítók viszont, révén viszont még inkább kibővítettük azon területek számát és azon intézmények számát, ahol hozzáférést kellene biztosítani, szabad internet hozzáférést kellene biztosítani. nagyon fontos azt is szem előtt tartani, hogy milyen politikai adottságokba ütközünk, vagy milyen politikai adottságokkal kell boldogulnunk, amikor egy ilyen javaslatot teszünk. Minden esetre ki kell várni, hogy ez a rendkívül szerény eszközökkel ellátott program milyen eredményeket tud elérni. Sajnos még az ALDE sem hajlandó támogatni a finanszírozás növelését, az önrendelkezésre álló összeg növelését. Két gyakorlati kérdésem van. A kompromisszumos módosítók legutolsó verziójában megemlítik a, a nyilvános illetőleg az ingyenes tömegközlekedést. Ez önmagában is már problémát jelent, mert az önkormányzatok hatája alá tartozik, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament mint olyan nem szállhat síkra az ingyenes tömegközlekedés mellett, mert ez a szubszidiaritás elvének megfelelően az önkormányzatok vagy a nemzetállamok hatáskörébe tartozik. Másrésztről ragaszkodtunk ahhoz, hogy ezt az intézkedést mindenütt tegyük érvényessé, és ne csak a városokban ne csak a városokban legyen elérhető az internetes hozzáférés a közlekedési eszközökön, éppen ezért az ELDE nem tudja ezt a két említett módosítót támogatni. Az 5-ös és 11-es kompromisszumos módosítókból emellett kimaradtak a szigetek. A kompromisszumos módosítók többségében szerepelnek azok a területek, régiók, amelyek különösen rossz helyzetben vannak, a legelső verzióban szerepeltek még a szigetek, aztán most a legfrissebb verzióban már nem szerepelnek. Nem igazán látjuk az okát annak, hogy ha már felsoroltok a fekvő területeket, a hegyvidéki területeket, akkor miért maradnának ki a szigetek? Jó lenne, hogyha a szigetek ismét visszakerülnének a szövegbe, a szöveg mindazon részébe, részeibe, ahol a hátrányos helyzetű területeket felsoroltuk. Köszönöm szépen! Merci, Monsieur Rados. Köszönöm szépen. Rados úr, Evans asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon jó volt az együttműködés ebben a témában, szerintem. Nagyon nyitott volt a munkamódszerünk is. Tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos továbbfejleszteni, illetve javítani az internet elérést a helyi közösségekben. Wales képviselőjeként tudom, hogy nagyvidéki területek teljesen lefedetlenek. Tudom azt is, hogy a tagok ugyanezt az álláspontot képviselik. Óvatosan fogadtuk a bizottság javaslatát, és azt hallottuk az előadótól, hogy sokan PR kampánynak tekintik ezt az egész javaslatot. Ezzel együtt szívesen támogatom a kompromisszumokat, egyetlen kivétellel, ami a 12-es kompromisszum. Ebben van az a javaslat, hogy a projekt három évnél hosszabb időtartamra terjesztődjön ki. De be is nyújtottam egy módosító indítványt, ami nem csak a projekt megvalósításának az időtartamára vonatkozik, hanem a hozzá kapcsolódó forrásokra is. Sokat egyeztettünk, vitatkoztunk többek között. Ma is szó esett a költségvetésről. A frakcióm úgy gondolja, hogy tartsuk magunkat a költségvetés tekintetében a bizottság javaslatához, valamint a többéves pénzügyi keret eddig még nem tevékenységhez hozzárendelt forrásait is vonjuk ide be. Túl hosszú távban gondolkodunk ahhoz képest, hogy az eredményeket mikorra várnánk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Evans asszony, Demonte asszony. Grazie. Köszönöm a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyék készítőknek, és én is el szeretném mondani, hogy mekkora szükség van arra, hogy az internet lefedettség a helyi közösségekben, és főleg a vidéki, perifériális, ultraperifériális területeken kerüljön támogatásra. Legyen közszolgáltatás, Minden állampolgárnak ugyanis joga van azonos szolgáltatásokhoz, ezért figyelembe kell vennünk azt is, hogy az urbanizációnak bizonyos lökést kell adni, mert a vidéki területek már sajnos az elvándorlás áldozatai. És tényleg megfelelő szolgáltatásra van szükség itt is, közlekedés szintjén is. Szerintem ez megoldás lehetne, ezért ilyen jellegű módosítókat adtam be. Szeretnék még egy aspekt, aspektust is kiemelni. Az információt. Az újságírók is egyre inkább digitális megoldásokat választanak. Úgyhogy a tarifák kérdése is felmerül, az internet szolgáltatás kapcsán a wifi jó lenne, ingyenes lenne. Aztán, ami az idegenforgalmat illeti, ebből a szempontból is fontos az internet, hiszen a fogyasztók ezt is igénylik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de mondta asszony, Tenicska asszony. Uh, thank you, Madam Chair. I... Tenicska úr. Köszönöm, elnök asszony. Én Rados úr álláspontját helyeslem. Egyetértek vele. Néhány kezdő észrevételt szeretnék ehhez fűzni. Számomra ez a program nem helyettesíti a nemzeti erőfeszítéseket, programokat, beruházásokat. Tehát én úgy látom, hogy ez a haba tortán uniós szinten. Ez egy kiegészítő tevékenység, valóban vannak PR elemei, valamennyien így érezzük, és ezzel nem akarom túl kritizálni, de egyes régiókban ez kevésbé megalapozott, más régiókban eh, inkább megalapozott, tulajdonképpen a tagállami wifi elérések körét, lefedettségét bővíteni. És hogy ez egy rövid program lenne, Evans asszony szavaihoz csatlakozva, én azt gondolom, hogy a három éven túli karbantartás is egy külön témakör. Azt a hatóságoknak kell majd biztosítaniuk, de a kiépítést ne húzzuk el, sőt, növeljük a forrásokat, meg kellene triplázni a források mértékét, és ugye mi közlekedési szakbizottság vagyunk, de a logisztikai központok, vasútállomások hozzánk tartoznak, és ez rendben is van, de mondjuk a vonatok, szerelvények már ne ebbe a keretbe tartozzanak. Ezzel megtöbbszöröznénk az erőfeszítést. Ezt csak a jövőre nézve bocsátom előre, mert valaki néhány év múlva azt mondhatja, hogy értékeljük ezt a programot, és kiderülhet, hogy nem sikerült megvalósítani a kezdeményezést, illetve a tagállami kultúraváltás nem jött létre. Köszönöm. Merci beaucoup. Elnök, köszönöm. Emlékeztetnék arra, hogy holnap szavazunk erről a témáról is. Az Európai Bizottságtól kérdezem, hogy megadom a szót önnek. A jelentéssel kapcsolatban várjuk akkor az Európai Bizottság álláspontját. Köszönöm szépen a szót. Általánosságban egyetértünk a legtöbb észrevétellel amelyet az európai parlamenti képviselők megfogalmaztak. Nem örülnénk neki, hogyha a költségvetést növelni kellene, mert úgy gondoljuk, hogy megfelelő ez a forrás a program végrehajtásához. És földrajzi egyensúlyt szeretnénk biztosítani. A többi programmal való kompatibilitás terén azt gondolom, hogy ezt minél erősebben ösztönözni szeretnénk. és abban a vonatkozásban, hogy ezt a helyi közösségek, vagy különösen a vidéki területek lefedésére szánjuk-e. Azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk és maradunk minden típusú helyi közösségre. Talán a kifejezett vidékfejlesztés más programok keretében valósítható meg hatékonyabban. Itt valóban minden típusú helyi közösség igényére nyitott vagyunk nyitottak vagyunk. És ami pedig a hatály esetleges bővítését illeti, a javaslatban potenciális felhasználási lehetőségeket fogalmazunk meg, de a helyi közösségekre bíznánk azt, hogy ők találják meg a szubszidiaritás szempontjainak megfelelően az optimális felhasználást. Ezt mi nem szeretnénk megszabni, előírni nekik. Tehát a helyi közösségük dönthetnék el a felhasználás jellegét. Azt hiszem, hogy a legtöbb észrevételre ezáltal ki is tértem. Nem tudom, hogy van-e egyéb kérdésük. Nincsen más kérdés. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. És most pedig az utolsó napi rendi pontunkra térünk rá a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internet kapcsolat, a gigabit alapú európai társadalom és az 5G. Az előadó Zlotowski úr, akinek meg is adom a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bardzo serdecznie wszystkim kolegom koleżankom. Köszönöm szépen. Minden kollégának szeretném megköszönni az előterjesztett módosító indítványokat. Nagyon konstruktívan alakult az együttműködésünk minden árnyék előadóval. Hat kompromisszum tervezetünk alakult ki, ami a döntő többségét tartalmazza az előterjesztett javaslatoknak. Például minden módosító kiterjed az idegenforgalomra. És annak az összefüggésére az új technológiával, a nagysebességű internet hozzáféréssel. Mindent elkövettem, hogy ezek közül mindegyiket beépítsem a kompromisszumokba. Aztán a különböző régiók közötti eltérések tekintetében nem csak az ötödik generációs, hanem úgy általában a nagysebességű internet hozzáférések egészét igyekeztem lefedni. A cél, hogy csökkenjenek a különbségek, miközben a gyakorlatban egyelőre nőnek, de mindenképpen jó, hogy vannak fejlettebb területek, amelyekhez fel lehet zárkózni. Ehhez persze hálózati beruházás szükséges, és az infrastruktúra használtának a költségét csökkenteni kell. A különböző alapok forrásának az igénybevétele, a források kevert felhasználása választathat a tényleges igényekre. Egyetértek azzal, hogy amikor az infrastruktúra fejlesztést finanszírozzuk, akkor ne csak közpénzt használjuk fel, hanem kereskedelmi forrásokat is vonjunk be, kereskedelmi kivitelezőket, illetve a közféle és a magánszféra partnersége, a PPP jegyében valósuljanak meg ezek a beruházások. Különösen olyan területeken, ahol nem lehet nyereséggel üzemeltetni a hálózatot, ott elsősorban a közféra kell, hogy részt vegyen. És a négyes pont éppen erről szól egyébként, vagyis, hogy testre kell szabni a beruházásokat, az állami támogatások szabályai értelmében. Ez szükséges, hogyha el akarjuk érni a beruházókat, illetve befektetésre szeretnénk őket ösztönözni az infrastruktúrában. A nagysebességű hálózatok nyereséget hozhatnak, erről meg kell győzni a beruházókat, legyen szó idegenforgalomról, vagy közlekedésről, a hálózatra kapcsolt járművek, aztán a mindenre kiterjedő internet, két ilyen témakör, ami meggyőző lehet. A fogyasztók számára új szolgáltatásokat nyújthat az infrastruktúra, és itt kiemelten kell kezelni a wifi témakört. Minden árnyék előadomnak nagyon szépen köszönöm az együttműködést, az ökkenőmentes közös munkát, és kérem, hogy szavazzák meg holnap ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bászúrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárti frakció nevében én is szeretném megköszönni Zlotowski jelentéstevő munkáját. Nagyon jó volt az együttműködés is. Kiválóan tudtunk együttműködni egymással. A jelentéstevő már elmondta bevezetőjében, hogy mennyire fontos az 5G a közlekedési ágazat szempontjából. A meglévő modellek, de az innovatív, új üzleti modellek szempontjából is nagyon fontos lesz az 5G, és fontos lesz a turizmus szempontjából is az új ajánlatok, az új kínálat szempontjából, amely vonzóbb lehet, mint a meglévő, és fontos persze az új üzleti modellnek létesítése, a turisták szempontjából is nekik is kedvezőbb lenne ez a fejlemény. Úgy gondoljuk, hogy a finanszírozási eszközök területén rugalmasabbnak kell lenni, az Európai Bizottságot is megkértük, hogy készítsen stratégiát arra vonatkozóan hogyan lehet a már meglévő alapok potenciálját kiaknázni, illetve hogyan lehet új modelleket kialakítani a finanszírozást illetően az elkövetkezendő évekre való tekintettel. A jelentéstevő felhívta a figyelmet a hézagokra, amelyek megtalálhatóak a meglévő útvonalakban, illetve összeköttetésekben, és az előző jelentéssel kapcsolatosan is hallottunk néhány szót a vidéki területekről és a távolfekvő területekről. Ez az 5G szempontjából is egy nagyon fontos aspektus. A jövőben egyre terjed majd az autó, terjednek majd az autonóm járművek. Az internet ezért nem csak a közúti közlekedés, hanem például a vasúti közlekedés, a vízi közlekedés szempontjából is egyre nagyobb szerepet kap majd. Fontos ez a biztonság szempontjából is. Fontos az összeköttetések megteremtése, amelyek jó minőségűek, és nem jöhetnek létre hézagok, amelyek csökkentik a biztonságot. Minden esetre támogatjuk a jelentést, és még egyszer köszönöm a kiváló együttműködést. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Újhely úr. Asszony, tisztelt képviselőtársaim, szeretném megköszönni Zlotowski képviselő úrnak a véleményt. Talán az jellemzi legjobban a kompromisszumot és az együttműködést, hogy a hét kompromisszumos módosító mindegyikét támogatja az SND frakciója. Én ezt javasoltam a kollégáknak, és ezt megvitattuk, és ez is fogadtuk. Úgyhogy gratulálok képviselő úrnak. Ez a téma ez folytatása az európai digitalizálással kapcsolatos vitánknak. Jól látszik, hogy az intelligens közlekedés tekintetében ez a szükséges lépés. Ahhoz, hogy a járművek való, valós időben tudjanak egymással kommunikálni, a 3G és a 4G nem elegendő. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok helyen még ezek sem elérhetőek Európában. Különösen nagy a különbség egyes régiók között, akár ugyanazon országokban is tehát van bőven feladat. Eh, ahhoz, hogy eh, valóban egyébként a közlekedés és a turisztikai szektorban új üzleti modelleket teremtsen az 5G, ahhoz eh, nagyon sok teendőnk van még. A, azt hagyd tegyem még hozzá, hogy a számunkra, tehát mind a közlekedésben, mind a turisztikában, ahogy az a Telicska jelentésnél is elhangzott, oda kell figyeljünk erre az egész digitális fejlődésre, ahhoz viszont szükség van 3-4 után 5G-re is, és mindenhol. Merci, Monsieur Uri. Monsieur Teliska, c'est à vous. Köszönöm, Őri úr. Teliska úr. Digitális délutánunk van most, ugye néhány kivételtől eltekintve. Ide koncentrálódtak a mai témáink. Zlotoszki úrnak gratulálni szeretnék és köszönetet mondani ehhez a kiválóan előkészített kompromisszum tervezett sorozathoz. Az ALDE egy az egyben támogatja ezeket a kompromisszumokat. Két számra hívnám fel a figyelmet a 4G elérés 28% Európában, az USA-ban 75%. Ez nem de bár óriási különbség. Ez kell legyen a gerince a digitális gazdaságunknak. Tehát a digitális adat szolgáltatásoknak létfontosságú szerepük van itt. Zlotowski úr említette a, azt, ami a következő észrevételem tárgya. Némi nyugtalanság van bennem az ügyben, hogy az állami támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat kellene alkalmazni, ahogy ön mondja. Nos, e, konzervatív képviselőként én úgy látom, hogy aggályos ezeket az iránymutatásokat megnyitni, mert hogyha ezt a területet egyszer megnyitjuk a különböző próbálkozások előtt, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. És a különböző ágazatok helyzetét illetően én hiszek abban, hogy miközben magas a beruházás költsége, óriási a megtérülés is. 120 milliárd eurói áll rendelkezésre, sőt, e feletti összeg 2020-ig ezen a téren, és ezért fontos a magántőkét beruházásra ösztönözni. És ezért nem hiszem, hogy igény lenne valójában, vagy szükség lenne az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alkalmazására. De ettől eltekintve minden kompromisszumos módosított támogat az ALDE. Köszönöm. Elnök. Köszönöm, Evans asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakozom az előadónak köszönetet nyilvánítókhoz. Fontosnak tartom, hogy az információs korban felzárkózzunk valamennyien a fejlett technológiához. Nem ismétlem meg a kollégák által elmondottakat, mert úgy gondolom, hogy messze menően egyetértünk. Az előadó készségesen beépítette az észrevételeinket többek között az intelligens közlekedési megoldásokkal kapcsolatban, tehát a frakció minden kompromisszumot támogat. Köszönöm. Evans asszony most az Európai Bizottság képviselőjehez Remuino úrhoz fordulok, és átadom a szót neki. Köszönöm szépen nem húznám feleslegesen az időt. Minden képviselőnek köszönöm a konstruktív munkát az eddigiekben. Itt a jövőbeni elképzeléseink fogalmazódnak meg, különösen a nagysebességű internet hozzáférés a gazdaság minden ágazata, illetve a társadalmunk számára fontos. És a közleményünkben kitűztünk számos célt, a szabályozási keret amely most itt a parlament előtt vita tárgya, ezeket igyekszik megvalósítani. Tehát az ötödik generációs hálózatnak a kiterjesztése, a magánbefektetők tevékenységét államival is lehetővé teszi kibővíteni, ahol ez szükséges. Ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Holnap szavazunk erről, de zárás előtt átadom még egyszer a szlót Zlotowski előadó úrnak. Köszönöm szépen. A jövőképünk azt gondolom nagyon hasonló. De ha bármi eltérés lenne, holnap kiderül a szavazás során. Köszönöm szépen az előadó úrnak, mondja az elnök, és ezzel felfüggesztem a vitát, amelyet holnap kilenckor folytatunk a szavazással. Kilenc óra hét percig várok talán, de akkor aztán elkezdjük könyörtelenül, mert nagyon sok témáról kell szavaznunk. Egy kis idő előnyel zárjuk a mai vitánkat, úgyhogy nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, is viszontlátás!